Good morning, colleagues. Please take your seat. We have to start the meeting. Meg kell, kezdjük az ülést. Welcome, everybody on the... Mindenkit üdvözlök a Libe Szakbizottság ülésének második napján. The meeting will last. Ma 12.30-ig tart az ülés egy bejelentést kell tennem. Tegnap a LIBE koordinátor külésén megbeszéltük azt, hogy február 9-én délutánra egy meghallgatást szervezünk a magyarországi helyzetről. Feltéve, hogy a szabályzat lehetőséget ad majd erre. Hogyha a lehetőséget megkapjuk, az engedélyt megkapjuk, akkor ezt meg fogjuk szervezni. Most nézzük már a is a napi rendünket. 21-es pont. A jelentés tervezett bemutatásával kezdjük. Papa Nikolau kollégánk a jelentéstevő. Technikai módosításokról van itt szó a Schengeni határellenőrzési kódexsel kapcsolatban, amit a bizottság javasol. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót, utána a bizottság és a tanács képviselőjének, és ezt követően fogjuk megbeszélni a jelentés Papa Nikola úr, öné a szó. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen elnök asszony. Igazából technikai módosításról van szó, a Schengeni megállapodás és a Schengeni egyezmény tekintetében. 2006-os rendez, rendeletről van szó. A technik, leg, jogi keret is változott, illetve a Schengeni aki is. A vízum kódex rendeletet elfogadtuk, a ví... Schengeni információs rendszer is változott, és emiatt kell változtatni a rendeletet. A, sőt, a tagállami tapasztalatot is föl használják a módosításhoz, és úgy gondoljuk, hogy ez korrekt, és teljesen jogos, hogy a bizottság szerint módosítani kell a Schengeni megállapodás, mert így fog megfelelni a jogi fejleményeknek és a gyakorlati fejleményeknek EU szinten. Szeretnék köszöntet mondani az összes árnyék előadónak. Nagyon jó volt az együttműködésünk a jelentéstervezet készítése között. Zdanoka, Madame Ernst and Mr. Kirkup. Ők voltak az árnyék előadók. Előre is köszönetet mondok a megjegyzésekért, és figyelembe fogom venni a véleményüket. A Libe titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani, Heaven Karesznek és az asszisztensnek. Jó volt az együttműködés a teljes folyamat során. A lengyel elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó volt a kapcsolatunk, a kommunikáció, és remélem, hogy ez folytatódni fog a Dán elnökség alatt is. Még egyszer elmondanám, hogy itt végül is nincs vita, a bizottság közleménye ami a határellenőrzések bevezetésére foglalkozik, ez gyakorlatilag a Schengeni határ megállapodás 23-as cikkének a módosítására vonatkozik. Ez szerepel tehát a bizottság közleményében. Weber asszony és Coelho úrnak nehéz feladata lesz a 23-as módosítás miatt. De ma nem erről van szó, ma technikai jelentésről van szó, Mindenkire vonatkozik ez a módosítás, aki az Európai Unióba belép, a határ átlépő helyekre vonatkozó módosításokról van szó. Szóval nem fogok belemenni a részletekbe, de azért pontosan szeretnék néhány dolgot bemutatni. Először is a bizottság és a tanács hosszasan egyeztette azt, hogy hogyan lehet a legjobban kiszámítani egy olyan személynek a tartózkodását, aki az EU-ban akar tartózkodni van a második határkódexben szabályunk erre vonatkozóan, de mégis a tagállamok másképp számítják ezeket a tételeket. És ezért a bizottság és a tanács próbál mindent megtenni azért, és természetesen mi is, hogy felhasználó barátabb legyen a rendszer, minden szükségletnek megfeleljen, és a technikai feltételek is teljesülhessenek. Az új javaslat alapján ez a mechanizmus hatékonyabb lesz. Az napban akarjuk mi számítani, és nem hónapban ezt a tartózkodást, és ezért meg kell szüntetni azt, hogy egyes tagállamok ugye 30-31 napos hónapban számolnak. Második megjegyzésem, hogy az idő keret tekintetében, ha valaki július 1-én bejön egy tagállamba, akkor 180 napra visszamenőleg nézzük azt meg, hogy ebben az időszakban maximum 90 napra itt volt-e már az EU-ban. Tehát ha mondjuk 80 napot már itt volt, akkor már csak plusz 10 napotra jöhet be. És ez a mozgó időszámításnak a lényege. Tehát mindig tudni fogjuk, hogy visszamenőleg az elmúlt 180 napban hány napot tartózkodott EU-ban, és így hány napja van még. A bizottságnak szeretnék köszönetet mondani az összes magyarázatért, egyeztetésért, és azokért a dokumentumokért, amelyeket megküldtek számomra. Külön köszönet Fabian Lutz úrnak, aki a bizottság képviselője volt ebben a témában. 14-es módosításban próbáljuk felhasználó barátabbá tenni a rendszert, hogy ne legyenek félreértések. Második megjegyzésem. A jelentés készítése során az alapjogokat is hangsúlyozni kívántuk. Ahol lehet, hangsúlyoztuk ezt az aspektust, főleg az érzékeny személyek és a kiskorúaknál. 16, 27 és 28-as módosítákra vonatkozik ez. A 17-esben a, a harmonizációt célozzuk meg a számítás tekintetében, és azt célozzuk meg, hogy a érintett személyek írásban vagy más módon kaphassanak tájékoztatást. Még egy megjegyzésem lenne. A bizottsági javaslatban van egy olyan lehetőség, hogy a tagállam a Schengeni övezeten belül szabad mozgásra jogosult embereket másképp kezelje. Az egyeztetés során azt láttuk, hogy szabad vízum, ez volt a megfogalmazás, és úgy gondoltuk, hogy ez félreértésre vezethet. Ez a véleményünk, de erről vitatkozhatunk. Aki nem igazán érti a jogi szempontokat, az lehet, hogy azt hiszi, hogy van olyan terület, ahol vízumra van szüksége, és vannak olyan országok, ahol nem. A tanács és a bizottság próbált más megoldást találni. Mi is egy javaslattal élünk a mai napon. Nem tehát vízumra nincs szükség, ezt a megfogalmazást javasoljuk mi. Úgy gondoljuk, hogy ez egyértelmű megfogalmazás az utazott számára. Ez a 18-19-es módosítóban szerepel. Egyetértünk a tanács és a bizottsága, hogy Shared Border Crossing Points szöveget kell bevezetnünk a korábbi meghatározással szemben, mert ez is azt mutatja, hogy osztott a felelősség a tagállamok és harmadik országok tekintetében analitikusabb listát javasolt a védzáradékok tekintetében a bizottság, ahol két oldalon megállapodásokat említenek. A lengyel elnökség alatt rugalmasabb megfogalmazást kívánt a tanács. Tehát van egy bizottsági javaslat, amely szinte az összes lehetőséget felsorolja, természetesen a meglévő EU törvényeknek, jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor a tanács azt mondja, hogy ezt mind tiszteletben kell tartanunk, de a gyakorlatban nehéz ilyen analitikus rendelkezést felállítani és betartani. A mi javaslatunkban próbálunk egy egyensúlyt megcélozni a két javaslat tekintetében, ami lehetővé teszi a tagállamok számára a rugalmasságot, tehát két oldalú megállapodást is köthetnek, de azt is biztosítja, hogy a bizottság a saját illetékességek körében ellenőrizheti, hogy megfelelnek-e ezek a megállapodások az EU jogszabályoknak, és van egy végső elfogadási joga. Tehát a tagállamokban a, a, a tagállamok tárgyalhatnak harmadik országokkal, ami javaslatunk szerint, de másik oldalon az emberi jogok tiszteletben tartása és minden egyéb EU jogszabály tiszteletben tartásának a biztosítását a bizottság értékeli. Szeretném azt is pontosítani, és Weber asszonynak köszönetet mondok ezért, egy olyan intézkedést akarunk bevezetni, ami azt tartalmazza, hogy az EU adatokat harmadik állambeli határőrizetnek nem lehet átadni. Lehet, hogy ezt valaki nem tartja jogosnak vagy megfelelően, de már Ukrajnával és Lengyelországgal, Magyarországgal, Horvátországgal ilyenfajta megállapodások születtek. Ha ezt elfogadjuk, akkor jobban tud majd működni a Schengeni övezet. Még egy megjegyzésem lenne 30-as módosítás tartalmazza azt, hogy a tagállamok harmadik országbeli állampolgároktól elvárhatják, hogy bejelentkezzenek egy hatósághoz, amikor belépnek az ország területére. Viszont mi tudjuk, hogy ez általában nem működik, vannak olyan tagállamok, amelyek meg akarják ezt az intézkedést tartani, ezért mi azt javasoljuk, hogy a szövegbe lehetőségként vegyük ezt be, de nem kötelezettségként. És a tagállamok dönthessenek erről, tehát lehetőségként bevezethetik ezt a szabályt. Aztán vannak egyéb módosítások, például 26-os, amely hangsúlyozza a határőrizet fontosságát, aztán egyéb módosítások, például a 32-esek is több statisztikai adatot igényelnek, azért, hogy jobban lehessen ellenőrizni a Schengen határkódex végrehajtását, és vannak technikai jellegű módosítások is, amelyek javítják a bizottsági javaslatot a 9-esben, a határát, meneti helyeket jobban definiálja ez a módosító a bizottsági javaslathoz képest, illetve a egyéb dolgozókra vonatkozó feltételeket is pontosítja néhány módosító. Elnök, köszönöm szépen, és Lutzónak adom meg azt a bizottság részéről. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Szeretném hangsúlyozni először is, hogy ez egy technikai javaslat, azért ez nem jelenti azt, hogy ez egy lényegtelen javaslat, sőt, az utazók és a határőrizet gyakorlati mindennapi élete szempontjából nagyon fontos ez a bizottsági javaslat, és releváns. Mert ezek a módosítók, módosítók ezekkel a módosításokkal fel lehet gyorsítani a határellenőrzést, és csökkenteni lehet a szükségtelen bürokráciát, jogbiztonságot ad az utazóknak és a határőrizete foglalkozóknak, pontosítjuk a tartózkodási időt mert valójában ma másképp számítanak az országok, és a méretgazdaságosságot is megcélozzuk. Ugye az javasolt szabályok tekintetében, az osztott határőrizet tekintetében. És azt is hangsúlyoznám, hogy az alapjogokat is mindenképpen tiszteletben kell tartani a határellenőrzés során. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk az előadónak, nagyon jó munkát végzett. Általánosságban azt mondhatom, hogy első ránézésre a bizottság a javaslat, javaslat módosítók nagy többségével teljes mértékben egyetért. Nagyon-nagyon jó alap ez a további egyeztetéshez, bizottság tanács és az Európai Parlament között. A javasolt módosító indítványok pragmatikusak, gyakorlatorientáltak, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk e-, ezért a pozitív hozzáállásért. Egy témát szeretnék hangsúlyozni. A bizottság és a tanács közti egyeztetés során merült ez föl. Ez egy technikai javaslat, de nagyon sok különböző témát lefed. 20 módosító indítvány 20 különböző cikkre vonatkozik. Fontos, hogy a módosító indítványokat korlátozzuk, és ne nyissuk meg Pandora a szelencéjét mert a tagállamok a tanácsegyeztetés során újabb ötletekkel jöhetnek elő, persze sokszor ezek legitimek. A bizottság számára nagyon fontos, hogy a javasolt módosítókat korlátozzuk, mert egyébként egy végtelen történetté válik mindez. Ezért mindenkit arra ösztönzünk, hogy gyakoroljon önmérsékletet, és csak arról beszéljen, amit mi javaslunk. A jövőben lesznek majd újabb javaslatok a bizottság részéről, és majd a jó ötleteket azokba a jövőbeni módosítókba be tudjuk venni. Mindenesetre most fontos az is, hogy gyorsan tudjunk eljárni, és ezért is állásak vagyunk az előadónak, mert betartotta ezt a kérésünket. Még egyszer köszönet, és uh, nézzünk elébe a jövőbeni gyümölcs az együttműködésnek. Elnök, köszönöm Lötszor! Az elnökség nevében Lars Holman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek. Az elnökség szeretnék tájékoztatni a Libe Bizottság tagjait, hogy a a tanács illetékes munkacsoportjában már nagyon jó szinten vannak a munkával. Az elnökségnek az a célja, hogy első olvasatra elfogadásra kerüljön ez a javaslat még az elnökségünk alatt. Az elnökség meg van győződve arról, hogy ez lehetséges, de természetesen várjuk a jelentés tervezett módosítóit. A bizottság képviselőjéhez hasonlóan az elnökség is próbálta korlátozni a tárgyalásokat azokra a témákra, amelyek a bizottság eredeti javaslatában szerepelnek. Mi is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a Schengen határkódex módosítása hamar elfogadásra kerüljön és végrehajtható lehessen. A tanár számára az egyik legfontosabb téma, amit Nikola úr is hangsúlyozott, az egyszerűsítés. A engedélyezett tartózkodási idő számításának az egyszerűsítése a Schengeni területen, aminek az előnyeit az utazók fogják élvezni. Jelenleg általános a megállapodás a tanácsban hogy az 5 per 1-es cikk módosítása a számítás tekintetében a vízummentes utasokra kell, hogy érvényes legyen, valamint olyan harmadik országbeli utasok számára is, akik vízumot kérnek. Ezért a vízumkondexet is módosítani kell az 5 cikk új szövegének megfelelően és más vízummal kapcsolatos jogszabályokat is módosítani kell majd. Végül szeretnék köszöntet mondani Papa Nikola úrnak. Nagyon jó volt az együttműködésünk, és reméljük, hogy sikeresen meg tudjuk kötni a megállapodást ezzel a témával kapcsolatban a következő hónapokban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Halman úr. Most a kollégákhoz fordulok. Buszkort asszony szó először. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, Papa Nikola úrnak nagyon konstruktív, jó volt az együttműködés. Nincs túl sok hozzáfűzni valóm. A szocialista frakció számára, mint alapvető jog értékeljük a Schengen évezeten belüli szabad mozgást, ez a kettes módosításban szerepel, aztán a közös külső határok védelménél is fontos a szolidaritás és a terhek megosztása, ez a négyes módosítónak a lényege, és az integrált határőrizet a hatos módosítónak a témája. A módosítóknak a nagy részét támogatni tudja a szocialista frakció. A 30-as módosító problémás számunkra, hiszen ennek alapján a tagállam kötelességet írhat elő egy harmadik országbeli állampolgár számára, hogy bejelentkezzen egy hatósághoz, amikor a tagállam területére belép. Soha nem használta ezt a lehetőséget, soha egyik tagállam sem, és a bizottság ezért is törölte ezt a lehetőséget, és számunkra is az lenne az elfogadható, hogyha a bizottsági javaslat mellett állnánk ki. Elnök, köszönöm, Weber asszony. Thank you very much, Madam Chair. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a kollégák azt mondják, hogy ez egy rendkívül technikai jellegű jelentés. Tudjuk nagyon jól viszont, hogy az ördög sokszor a részleket részletekben lakozik. Ez egy nagyon fontos dokumentum, és valóban technikai kérdésekkel foglalkozik. Ezekkel a technikai kérdésekkel viszont a tagállamoknak a jogait és az embereknek a jogait szeretnénk megvédeni. Azoknak a jogait, akik jönnek az Európai Unióba. Szeretem megköszönni Papa Nikolau képviselő úrnak, hogy a munkáját nagyon jól tudott együtt dolgozni az árnyék jelentéstevőkkel a jelentés egy rendkívül bölcs álláspontnak a megfogalmazása, meghallgattuk a véleményét, elmondhattuk a véleményét, a véleményünk meghallgattatott és bekerült a szövegben. Azt mondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok a munkával, az együttműködéssel. Úgy vélem, hogy a jelentés tükrözi a tükrözi azt az álláspontot, hogy megfelelő egyensúlyba hozzuk a biztonságot és az emberek alapvető jogait. Biztos vagyok abban, hogy szükség lesz néhány módosítóra, amelyeknek célja az, hogy magyarázzák, magyarázatot nyújtsanak a szövegben, illetve pontosítják a szöveget, Egyetértek azzal, amit mondott a bizottság, lehetnek még meglepetések ebben a jelentésben, ugyanakkor együtt fogunk dolgozni konstruktív módon, mindazonáltal. El szeretném mondani azt is, hogy hajlamos vagyok egyet érteni azzal, amit Bozkov kolléganő mondott a 30-as módosítóval, ezen el kell gondolkodni, érdemes ezen tovább vitatkozni, de úgy gondoljuk, hogy egészében elfogadható a jelentés. Hát, asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is szeretnék Papa Nikolai úrnak gratulálni a jó munkához, a jelentéséhez. Nem volt sajnos még lehetőségem arra, hogy minden egyes modosító indítványt átvizsgáljak. Lehet, hogy egy kicsit után fog hangzani, de jól értettem, hogy ezzel a határidővel, a napok számával mi, mi a helyzet? Tehát ezeket valahogy megnöveljük? Mert egy hónap akkor 30 napnak számít önöknél, vagy vagy nem tudom, hogy ehhez akkor mindig hozzácsapunk még néhány napot, vagy lehet, hogy rosszul értettem az egészet. Köszönöm. A mikrofon nincs bekapcsolva. Okej, okay, jag tar det igen på svenska. Eh, jag vet inte om jag missförstod, men jag undrar om man... Nem tudom, lehet, hogy rosszul értettem, de meg fogják növelni azoknak a napok, azokat a napokat, amelyek szükségesek egy másik országban a vízumra. Tehát há, 33 naptól megváltozik 30 napra. Rendben van, értettem, átadom a szót az előadónak. Elnök, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, nem arról van szó, hogy növeljük a, napok számát, nagy vita van e körül a tagállamok között, illetve a bizottság között, hogy megváltoztassuk a módját, hogy hogyan is számítjuk ezt a 90 napot. Például Görögországban jelenleg a következő módon számítják ki. 6 hónap, 6 hónap egy év alatt hogyha elküldöm a tanács munkacsoportjának az anyagait, akkor azt fogják látni, hogy rendkívül eltérő gyakorlatok vannak a különböző országokban. Szóval a bizottság és a tanács megpróbálják, megpróbálnak dülőre jutni, és egy egyszerű, mindenki által használható számítási módszert alkalmazni. És eh, ezért mondjuk mi azt, hogy érdemes lenne egyetlen egy fajta számítási módszert alkalmazni. Visszatekintve akár 180 napos lehet. Nos, a teljes időszak az változatlan marad. Egyszerűen csak a számítási mód változik. Elnök asszony, köszönöm szépen elnézés, hogy nem válaszoltam azonnal, de a koordinátorommal beszéltem. Hozzá akar tenni valamit még a végén. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak a kedves szavakat, köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak az együttműködést, van a módosítóknak a határideje, kérem addig nyújtsák be, remélem, hogy a továbbiakban is ugyanebben a szellemben tudunk majd dolgozni, én úgy gondolom, hogy meg lehet találni az első olvasatban is az egyességet a tanácssal. Köszönetet mondok, és állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, Papa Nikolau úr! a határidő, a módosítók benyújtásának határideje 2012. február 8-án délben, február 27-én, 28-án a Libe Szakbizottság ülésén szavazunk erről. Következő napi rend a 22-es. nevezetesen eh, egy eh, eszmecsere az 562-2006 per EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes kömény közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról. Ez egy igen kényes téma. Eh, Weber képviselő a, jelentéstevő, mm, ez meg szeretne vitatni önökkel, mielőtt az ő tervezetét kidolgozza. Megadom a szót a jelentéstevő asszonynak, és aztán megadjuk a szót a bizottságnak, hogyha kíván ezzel élni, majd utána megnyitjuk a vitát. Weber képviselő, parancsoljon! Madam Chair. Um... Köszönöm szépen. Ez eh, egy első eszmecsere erről a dossziéről ha bár már korábban különböző vonatkozását, több vonatkozását is megvitattunk többen, amikor is a általánosságban beszéltünk Schengeni kérdésekről, itt a Libében is, illetve a plenárison is. Érdemes ugyanis rámutatni arra, hogy hogyan kezdődött el a munka ezzel a um, javaslattal. Valami történt tavaly, és itt nem akarok semmilyen politikai ítéletet mondani az megtörténtekre, de azt történt egyszer, hogy Franciaország úgy döntött, hogy visszaállítja a határellenőrzést az olasz határnál, miután egy emberek tömegesen áramlottak eh, Tunéziából eh, Olaszországon keresztül, miután Olaszország megadta eh, ezeknek a bevándorlóknak az engedélyt, hogy tovább menjenek, utazzanak a Schengeni térség bármelyik országában. Volt egy nagy vita erről a parlamentben, egy kemény vita, a tanácsnál is nagyon kemény volt a vita. A bizottság a parlament és a tanács kérésére a parlamentnek egy javaslattal kellett volna előállni, de egyértelműen, egyértelmű volt, hogy az én kiinduló pontok másak voltak. A parlament meg akarja tartani és fenntartani mindazt, amit elértünk az emberek szabad áramlásának a biztosítására. Ez tehát ez a parlament, ez volt a parlament szándéka, és megkért a bizottságot, hogy ebben az értelemben dolgozzon ki egy javaslatot. A tanács álláspontja viszont eltérő volt, a, mindazonáltal a bizottság egy nagyon bátor megfogalmazást és javaslattal állt elő, ö, újszerű, innovatív javaslat, amit én személyesen nagyon szeretek, de bevallom, hogy igen kemény reakciókat váltott ki a tanácsnál, azt kell, hogy mondjam, rendkívül éles álláspontokat váltott ki. A bizottsági álláspontos javaslat eléggé kemény falba ütközött, hogy nagyon finoman fejezzem ki magam. Nos, úgy döntöttünk tehát, hogy komitológiai eljárásnak vetjük alá a folyamatot. Tehát amikor vannak előrelátható események, amelyek hatással lehetnek a nemzet biztonságára, vagy a közrendre, vagy a politika, egy adott ország közpolitikáira, akkor a tagállamoknak jelezni kell mindezt a bizottságra, és a határellenőrzések visszaállításának a döntését ezt a bizottság kell, hogy meghozza komitológiai folyamaton keresztül ez, amikor előre látható események vannak, amikor sürgősségi eljárásra van szükség, és váratlan események történnek, a bizottság azt mondja, hogy az országok, a tagállamok visszaállíthatják a határellenőrzéseket öt napot nem meghaladó időszakokra, majd utána a, a, fordulni kell a bizottsághoz, hogy megadja az engedélyt a további fenntartásra, és ahogy elmondtam, a tagállamok részéről nagyon erős volt az ellenállás, a tagállamok azt mondják, hogy a tagállam az, amelyik a legjobban eldöntheti, hogy a saját személyes érdekei sérülnek, vagy fenyegetés alatt állnak valamilyen esemény miatt, vagy bármilyen közrend de megzavaró esemény történik. Én beszéltem a parlament tagjaival, és azt hallottam, hogy egyesek azt mondják, hogy a komitológiai eljárás nem a legmegfelelőbb eljárás. Mivel, hogy engem neveztek ki előadóknak ebben a dossziéban, én egy sor párbeszédet folytattam le tagállamokkal, elnökségekkel, a lengyel elnökséggel, és természetesen a Dán elnökséggel találkoztunk többször is. Természetesen sokat Beszéltem a bizottsággal is, és egyszer csak szerveztünk egy ülést az árnyék jelentéstevőkkel, ahol tájékoztattam őket arról, hogy hogy állnak a dolgok. Szóval, hogy is állunk most? A, az ellenállás a tanácsnál meg mindig nagyon erős. Két tagállam van, akik konkrétan kerekperet kijelentették, Norvégia és Svájcról van szó, ahogy semmilyen komitológiai eljárás által meghozott bizottsági döntés nem lehet kötelező rájuk nézve, ugyanis nem tagja az Európai Uniónak. Megpróbáltam tehát egy olyan mechanizmus kidolgozni, és megtalálni, amely elfogadható a tagállamok számára, ugyanakkor fenntartja és mm, ezt a közösségi megközelítést, amikor határellenőrzések visszaállításáról van szó. Az az elképzelés alakult ki bennem, hogy az ilyen előrelátható eseményeknél természetesen a tagállam értesíti a bizottságot, és a határos tagállamot, hogy visszaállítják a határellenőrzést, és amikor meghozzák a, a, meghozza a tagállam a döntést, ez a tagállam döntése, amikor viszont vita van a szomszédos országgal, akkor a vitában részt vesz a bizottság is. Tehát a bizottság és az érintett tagállam, szomszédos tagállamnak vétójoga lesz eh, az ilyen eseményeknél. Ennek ellenére így egy sok annak érdekében, hogy így a közösségi dimenzió is szerepeljen. Lehetőséget ad a bizottságnak ez az eljárás, hogy igazolja, megerősítse az es- ezt az esetet, illetve a bizottság nemet is mondhat, és ilyenkor a bíróság elé viheti ezt a tagállam által meghozott döntést. arcra van szükség most, hogy a bizottság kidolgozza azokat az irányvonalakat, amelyek szükségesek, hogy meghatározza, hogy mi az, a, a, mit értünk fenyegetés alatt. Én beszélgettem sok tagállammal, sok tagállam eléggé nyitott erre a megoldásra, de majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Ami a sürgősségi helyzeteket illeti, az elképzelés az volt, hogy meghosszabbítsuk azt az ötnapos szakaszt, amely lehetővé teszi azt, hogy a tagállam meghozzon egy döntést, és utána, tíz nap után az egész eljárást újra meg lehet ismételni. Egy, egy nagyon fontos dolog van számomra, és az összes árnyék jelentéstevő kollégám számára is. Nevezetesen az, hogy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ezt az eljárást alkalmazzuk akkor is, a, a, akkor, amikor a probléma kizárólag a bevándor, egy bevándorlási hullám. A bevándorlás nem tekinthető fenyegetésnek, közrend fenyegetésnek. Rendben, tudjuk, hogy vannak különböző eh, problémák ezzel, de önmagában a bevándorlás nem, kocká, nem veszélyezteti a nemzetbiztonságát. Franciaország mindig azt mondta, hogy nem azért hozta meg ezt a döntést, mert bevándorláson, hanem mert ezek a bevándorlók egyéb tevékenységet folytatnak, ami viszont veszélyes lehet a nemzet biztonságára. Van egy probléma, ami rendkívül fontos a parlament számára, mégpedig a jogi alap. Ebben az esetben úgy tűnik, még egyszer, újfent, hogy a tanács és a parlament eh, nem pontosan ugyanonnan látják a problémát, a bizottság kifejtette azon véleményét, amely szerint eh, a 77-es cikk a jogi alap, a tanács eh, és a parlament egyetért ezzel, ugyanakkor a tanács teljesen világosan kimondta azt is, hogy a jogi alap, amit eh, fel akar használni erre, az a 70-es cikk. Tehát én most egy eh, nehéz időt jósolok ezben a dossziéban. Természetesen lesz eh, koordinás köztem és Coelho úr között, aki előadó a értékelésnél, mert a jogi alapot tekintve ugyanabban a, a, abban a hajóban nevezünk. A tanács hozott egy döntést, egy határozatot, nem is olyan rég, egy hét vagy egy hónapja körülbelül. Ez úgy egy olyan döntés, amelyik elég agresszív ezt vártuk igazándiból, de valójában elég agresszív a parlamenttel szemben. Én úgy gondoltam, hogy az Európai Unió a közös érdek, és együtt működünk annak érdekében, hogy a legjobb döntéseket hozzunk az Európai Unió számára. Úgy vélem, hogy nincs eltérő célkitűzéseink a parlament is, és a tanács is, ugyanazokat a tag, ö, lako, ugyanazt a lakosságot képviselik, és ugyanazokat az érdekeket képviselik. Nem értem, hogy hogy hogy lehet egy ennyire eltérő vélemény, hogy lehetnek ennyire ellenségesek olyan intézmények, amelyek ugyanazt a dolgot akarják. Rendkívül rossz az üzenet, amit ezáltal küldünk a lakosságnak, és nem csak a lakosságnak. Én azt láttam, hogy Amerikában a republikánusok kritizálják Obamát, és azt mondják, hogy ugyanúgy fogunk járni, mint Európa, tehát a, a rossz példával lettünk. Köszönöm, Renáte, most a bizottsághoz fordulok, aki talán hozzá akar szólni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, és minnyájuknak jó reggelt kívánok, és gondolom, hogy még boldog új évet is kívánhatok. Egy-két megjegyzésem lenne, mégpedig október előtt már szerencsém volt, és bemutathattam a csomagunkat önöknek. És hát ennek a csomagnak egy közös célja van, mégpedig szeretnénk elérni, hogy a Schengeni csomagon belül hatékonyabban tudjunk dolgozni, és lehetőségeket szeretnénk találni arra, hogy súrlódásmentesebben tudjunk dolgozni ezen belül. Tehát először is ez a kérdés a Schengeni határkódexsel kapcsolatban, a Schengeni ellenőrzési mechanizmussal kapcsolatban, és egy harmadik pont, amit ö, nagyon fontosnak tartok, az az, hogy kétszer egy évben, tehát rendszeresen az Európai Parlament tárgyalja meg a Schengeni térségben folyó dolgokat és a határellenőrzéseket. Tehát, hogyha ö, megvizsgáljuk a bizottság előtt ö, lévő anyagokat, és a júniusi tanácsülésen is megkívánjuk vitatni majd ezt a csomagot, és a bizottság májusban fogja benyújtani az első áttekintését a Schengeni térség működésével kapcsolatban, és most akkor szeretnék konkrét pontokra rátérni, amelyeket a jelentéstevő kiemelt. Az intézmények között a Schengeni értékelési mechanizmus megfelelő jogalapjával kapcsolatban ugyan vita zajlik, de a Schengeni határ kódex és jogalapjával kapcsolatban nem folyik vita, ez a 26-os cikk alapján történik, és e, ez a vita zajlik a munkacsoportban a, már e, egy ideje. De tulajdonképpen nem ez itt a vita témája, hanem az intézmények közötti e, néhány eltérő vélemény. Még egy dolog, mégpedig, hogy a tagállamok nem, tehát ez nem fenyegetheti a tagállamok belső biztonságát, és ez nem áll fenn. Egyébként ezzel kapcsolatban a nemzeti biztonság nem kerülhet fenyegetést. Nos, amikor van egy fenyegetés, akkor az természetesen hatással van a szomszédos országokra, és ezért van az, hogy a mi javaslatunknak az a célja, hogy bizonyítsa a szomszédos tagállam számára, hogy a határ lezárása az egy szükséges intézkedés, és hogy arányos a fenyegetettséggel. Ahogy nagyon helyesen mondta Weber képviselőasszony, ez nagyon kemény vitákhoz vezetett el a tanácsban. Talán nem értették meg a mi javaslatunknak a célját és az eszméjét. Most az a cél, hogy meg próbáljuk megérteni és kidolgozni, hogy hogyan lehet mindebben egy európai dimenzió, amikor egy ilyen, együtt, egy ilyen döntést meghozunk. Nos, a probléma igazándiból nem arról szól, hogy a bizottság vagy a tagállam döntsön jobban, ki az, akinek joga van dönteni. Mi természetesen elismerjük az, hogy a tagállam az, akinél a döntés van, ez természetesen a parlamenti határozatban is szerepel, de a legfontosabb dolog az az, hogy ne veszítsünk szem elől az európai dimenziót. Az előadó kifejtette, hogy különös, különleges helyzetben van Norvégia, Svájc is, természetesen be fogjuk vonni őket is a vitákba, de az informális eljárás a kominatológiai folyamatnál e, ők nem rendelkeznek szavazati joggal. Ugyanakkor mindannyian belátjuk, hogy mennyire fontos az, hogy az összes Schengeni ország e, részt vegyen a e, döntéshozatali folyamatban. Voltak viták a tanácssal, tanács és a parlament között a két említett országnak a különös helyzetéről. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni az, hogy a megközelítés az közös legyen annak érdekében, hogy a Schengeni határkódex működését javítsuk. Nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos gondolom a Dán elnökség számára, hogy ezt a témát úgy kezeljük, mint a ö, Schengeni csomag egyik része. És ezért Coelho képviselő javaslata rendkívül fontos ebben a kontextusban. Nagyon fontos, hogy megértjük, hogy mi a politika értékelés általánosságban. A tanács segíthet ebben nekünk, és e parlament is segíthet a különböző javaslataikon keresztül. Elnök asszony, köszönöm szépen, és most megadom a szót Encsuk képviselőnek. Precíz munka. Köszönöm szépen, nagyon nagyra tartom az elvégzett munkát. Wegenfelber kollega, aki mint ahogy mindig, nagyon részletesen körüljárja a témát, és mindent elemez, és úgy vélem, hogy egy rendkívül fontos témát fog, rendkívül alapos munkát fog végezni. A tagállamok a jelenlegi bizottsági javaslatot elutasítják, és ez rendkívül érdekes dolog. Annál is inkább, mert a tagállamok és az Európai Tanács kérték ezt a közösségi mechanizmust. És most úgy tűnik, hogy a tagállamok visszavonulót fújnak a javaslatot illetően. Számunkra van egy prioritás. Először is ezt a, tárgyalá- a tárgyalást tovább kell folytatni a tanácsnál, és ezért én reménykedek a Dán elnökség képességeiben, hogy nyitottan és konstruktív módon zajlódjon tovább a vita. Én úgy vélem, hogy egy hossz hosszú vita nem szolgálja a, a tanács, sem a bizottság javát, sem a lakosság javát. Mindenkinek abból kell kiindulnia, abból az alaptételből, hogy az európai lakosságnak biztosítani kell a szabad mozgás jogát. Ez abszolút egy, egy abszolút elv. És a határ ellenőrzések visszaállítása különleges intézkedés kell, hogy legyen különleges helyzetben. Én úgy gondolom, hogy semmilyen ok nincs arra, hogy visszaállítjuk a határok ellenőrzését, csak akkor, amikor valami rendkívüli esemény történik. A második alapkiinduló pont az az, hogy ez a, ez a mechanizmus közösségi kell, hogy legyen. Tehát amikor visszaállítják egy belső határ ellenőrzését, azt nem szabad, hogy egy ország hozza meg, hanem közösségi, uniós szinten kell meghozni. Hogy aztán hogyan történik mindez, az már a vita tárgya jelenlegi állapotban is, tekintettel arra, hogy a tanács ellenzi azt a döntést, a komitológiai eljárás szerintem sem a legjobb ö, eljárási forma, ugyanakkor meg kell keresni azt a kellőképpen átlátható módszer, amely bevonja az egész Európai Uniót, a parlamentet, a tanácsot. Aztán egy másik alapvető kérdés az az, hogy a parlamentnek mindig eh, teljesen részt kell vállalnia ebben az együttes döntési folyamatban, a belső határok, határellenőrzés visszaállításnál, és a Schengeni értékelési mechanizmusban is szerepet kell vállalnia. Ezt rendkívül fontos, hogy kihangsúlyozzuk. A parlament nem fogja eltűrni a tanácsnak azon próbálkozásait, hogy megváltoztassa a jogi alapot. Tehát van egy szándék, amra vonatkozólag, hogy elszigeteljék a parlamentet, ugyanakkor a mm, Lisszaboni szerződés világosan kimondja, hogy mi a teendő ebben az esetben a Dán elnöksége biztos vagyok abban, hogy rendelkezik azzal a képességgel, hogy meggyorsít megasítsa a Schengeni csomag elfogadását az Európai Unióban, és erre igenis szükség van mindannyiunk számára annak érdekében, hogy egy világos szabályzat jöjjön létre. Köszönöm szépen, Koeho úr, az Népárt árnyék előadójaként kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Renáta Webernek, hogy bemutatta a jelentés tervezetet. Mindennel egyetértek, amit mondott, és egyetértek azzal is, ahogy ezt mondta, és azzal is egyetértek, amit Ensú kolléga most mondott. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy számunkra mi is fontos. Ahogy Mástrom asszony tegnap mondta, Mástrom biztos asszony, a Schengeni övezet az egyik legsikeresebb eredménye az európai integrációnak. Szabad mozgásról beszélünk, méghozzá biztonságos körülmények között. A Schengen nem teljes, sürgősen szükségünk van a rendszer második generációjára, a SIS-2-re. Továbbá egy új értékelő rendszerre van szükségünk azért, hogy foglalkozunk azokkal a problémákkal, hogy mit is tegyünk, amikor valami nem jól működik. A hibákat kell, hogy megtaláljuk ezzel az értékesi rendszerrel, illetve a Schengeni szabályok nem megfelelő végrehajtását kell, hogy felfedjük ezekkel. De ehhez európai közösségi mechanizmusra van szükségünk. Nem akarunk most már kormányközi eszközöket alkalmazni elfogadhatjuk a határ ellenőrzés újbali bevezetését, de csak mint legutolsó eszköz. és ha valami rosszul működik, ha valamit nem lehet rövid határidőn belül megoldani, csak kivételes körülmény között lehet ezt a legutolsó eszközbe vezetni. Mi is a probléma? Ahogy Weber asszony nagyon helyesen mondta, hogy a tagállamok nem ezen a véleményen vannak. Ugyanakkor a korábbi elnökség egyeztetett a parlamenttel, ugyanakkor a tanácsban a tagállamok próbálták a parlamentet kizárni a folyamatból. És most már a tanácsban olyan egyeztetések történnek, amelyek alapján a 77-esről a 70-es cikkre akarják áthelyezni a jogalapot, mert így tényleg ki tudják zárni a parlamentet. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy Dánia az egyik olyan ország, amely hangsúlyozza, hogy inkább a 70-es legyen a jogalap. Vagyis pontosan a jelenlegi soros elnökség országáról van szó. A tanács tehát olyan cikket tartana megfelelőnek jogalapnak, amivel a parlamentet félre tudja állítani. És ahogy nagyon helyesen elhangzott itt az előadó részéről, hogyha 70-es lesz a jogalap, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy kizárják a folyamatból a parlamentet, hanem azt is jelenti, hogy csökkenni fog az ambíció, hiszen a bizottsági javaslatok nagy részét jogilag nem lehet bevezetni a 70-es cikk alapján. Nem akarjuk mi elfogadni a kevésbé ambíciózus javaslatot. Fokozni akarjuk a biztonságot és a szabad mozgást a Schengeni övezeten belül. Az Európai Parlament előtt nagyon fontos, áthághatatlan korlát van például az európai mechanizmus, a közös akarat. Mi európai mechanizmust akarunk, aztán az együttdöntés a parlamenttel együtt, a harmadik ilyen, a bevándorlás. Nem akarjuk elfogadni, a, hogy a bevándorlás fenyegetettsége legyen egyenlő a határ ellenőrzés bevezetése szempontjából. Aztán a be nem jelentett ö, utazások a belső határok ellenőrzése és populista okokból tudjuk, hogy néhány tagállam ezt most be akarja vezetni. Mi úgy gondoljuk, hogy a mechanizmusnak úgy kell működnie, hogy mindig lehessen ellenőrizni, hogy a Schengeni szabályokat valami ország megszegi-e. És végül elnök asszony, nem hiszem, hogy el kellene fogadjuk a tanácsnak azt az elképzelését, hogy mindig a legrosszabb körülményekre gondoljunk. Renata Weber az előadó. A tanács mindent ki akar venni, kivéve a 26-os cikket, vagy ugye az újbóli határellenőrzés bevezetése tekintetében. A tanács meg akarja változtatni a jogalapot 77-esről 70-esre, hogy a parlamentet kizárja. Nem akarnak európai mechanizmust, kormányközi mechanizmust akarnak, és semmi olyat nem akarnak elfogadni, ami a szabad mozgást támogatja, hanem csak az új feltételeket akarják bevezetni, aminek alapján újra vissza lehet állítani a határelnőrzést. Hát ez nem a parlament véleménye, nem így lehet megerősíteni a Schengeni vívmányokat. Ezért nagyon sajnálatosnak tartom ezt a fejleményt. Úgy látom, hogy reménytelen az egyeztetés a tanácssal, Úgyhogy szerintem a parlamentnek le kell írnia, hogy mi mit gondolunk a bizottság javaslatáról, és tovább kell folytatnunk a jogalkotási eljárást. Elnök, köszönöm szépen, Kajajó úr. Romero López asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meglepődök azon, hogy Weber asszony milyen módon próbálja megoldani, az, egy olyan, megoldani egy olyan problémát, amelyik igazándiból egy szabály módosítása, amelyet azért kell módosítani, mert Lampedusában rengeteg tunéziai és algériai bevándorló került. De van egy eredendő bűn itt ebben az egészben, mert jelenleg sem Sárközi úr, sem Monti úr nem értenének egyet abban, hogy azt végigcsinálják, amit akkor javasoltak. Még ők is elleneznék ezt a ö, szabálymódosítást. Annak idején nem használtak a 2001-es irányelvet az ideiglenes határlezárásokra, és egy teljesen a szavazzák, szavazóknak szóló intézkedés történt. Tehát egy szavazatokra kacsint, a szavazókra kacsintó döntés született, és ennek érdekében felrúgták minden szabályt, minden értékelést, és felrúgták a Schengen egyezmény irányvonalait. Tehát itt arra van szükség, hogy egy olyan módszer dolgozzunk ki, amelyeket eh, végre kell hajtani abban az esetben, amikor eh, amikor rendkívüli események történnek. De itt van tehát egy eredendő bűn, amiből ez az egész helyzet születik. Én úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha Weber asszony visszavonna ezt a módosítási javaslatot, mert szörnyű dolog összekeverni a bevándorlást a terrorizmussal vagy a sporteseményekkel. És nem szabad csak úgy a levegőben törvényeket hozni, lehetetlen. Találkoztunk már különböző eseményekkel, például sporteseményeknél, vagy terroresemények, amelyek egyszer csak arra kényszerítik az egyik tagállamot, hogy lezárja a határait. Tehát a levegőben beszélünk, azt mondjuk, hogy lehetséges, hogy van ilyen, de más események is történhetek. Hogyan tudjuk magadosítani a szabályokat ennyire komolytalan módon? Márstrom asszony természetesen nyomás alatt volt, és be kellett, hogy nyújtson egy szabálymodosítást. De számunkra ez nem komoly. Nem tudjuk elfogadni parlamenti képviselőként ezt. Megismerem Weber az, elismerem Weber asszonynak az erőfeszítéseit, de ugyanakkor nem az a pillanat van most, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket, és hogyan tudjuk ezek modisítani. Nem most jött el a pillanat annak, hogy megtárgyaljuk, hogy melyek ezek a rendkívüli események. Én úgy gondolom, hogy az lenne a leglogikusabb, hogy eh, ezt a módosítást vonják vissza, először legyen meg a SZISZ rendszer értékelése, ennek alapján kidolgozzuk, hogy melyek ezek a rendkívüli események, és akkor már világosan fogjuk tudni, hogy milyen módon tudjuk ezeket a rendkívüli eseket kezelni. Csak az a helyzet, hogy most így furcsán indult el ez a párbeszéd, és ez nem fog elvinni minket sehova. Én úgy gondolom tehát, hogy parlamenti képviselőként legyen egy világos álláspontok, és nem a 70 cikk, és nem a 77-es cikknek a problémája, hanem arról van szó, hogy Schengen az egyik nagy diadala az Európai Uniónak, és nem gondolom az, hogy a tunéziaiak tömeges bevándorlása miatt mi ezeket a csodálatos szabályokat módosítjuk így improvizatív módon. Mert szerintem nem igazolt ez a módosítás. Ez az én álláspontom, osztom mindazt, amit Encio úr mondott, és természetesen elismerem Weber asszonynak az erőfeszítéseit, és örülök, hogy hallottam Coelho úrnak a szavait, és remélem el tudunk jutni egy kompromisszumos megoldáshoz, hogy egy kicsit félretegyük ezt a módosítást. Keller. Köszönöm szépen, Keller asszony a szó. Thank you very much. I... Köszönöm szépen teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal. Számunkra, a zöld frakció számára az az elképzelés, hogy közösségi megközelítés legyen bármilyen újbóli határellenőrzés bevezetésére, ez teljesen logikus. A Schengen egy közös dolog, a tagállamok ezt aláírták, megállapodtak abban, hogy a saját szuverén jogaikból valamennyit föladnak azért, hogy a Schengeni megállapodást aláírják. Úgyhogy teljesen logikus a bizottság hozzáállása, és támogatni tudjuk a bizottság állásfoglalását teljes mértékben. Ahogy mások is elmondták, bármilyen határenőrzés újbóli bevezetése a leges legutolsó eszköz kell, hogy legyen. Ez nem a megfelelő eszköz arra, hogy például a bevándorlást kezelje egy tagállam, vagy ha a tagállamok között vita merül föl, vagy a szavazás előtt, választások előtt felhasználják ezt saját céljaikra, az egyes kormányok ezt mások elmondták. És a bevándorlókat, az embereket nem tekinthetjük fenyegetettségnek. Mindannyian, mindannyian válhatunk bevándorlóká, sőt, nagyon sokan azok vagyunk, de nem okozunk fenyegetettséget csak azért, mert áthaladunk egy határon. Teljesen aránytalan, hogyha explicit módon a bevándorlókat fenyegetettségnek bélyegezzük meg. Az emberek emberek, és nem a biztonságnak a, a fenyegetését jelentik. Teljes mértékben elfogadhatatlan ez a hozzáállás számunkra csak azért, mert a bevándorlók mozognak, hogy emiatt az EU-n belül újra fölállítsunk belső határellenőrzést, akár a Schengeni övezeten belül, és így, ha a Schengeni övezeti tagállam bevezet ilyen ellenőrzést, akkor más tagállam is ehhez az eszközhöz fog fogadni. Hát számunkra ez teljesen elfogadhatatlan. A parlamentnek azt kell biztosítania, hogy ahogy mi értelmezzük az embereket, ez ne változhasson meg a szabályokkal. A közösségi megközelítést támogatjuk teljes mértékben, és teljes mértékben ellene vagyunk annak, hogy a bevándorlókat fenyegetésnek tekintsük, a parlamentnek mind minden más Schengeni témában teljes döntésjoga kell, hogy legyen. Kedves asszony, köszönöm szépen, Zéber asszony a szó. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony és azt gondolom, hogy minnyáján tudatában vagyunk annak, hogy itt egy olyan vitát folytatunk, amit hát nagyon néz megtalálni a megfelelő szavakat erre, de nagyon is nyugtalanító. Hogyha most végig gondoljuk azt, hogy egyáltalán miért kell most ezt a vitát lefolytatnunk, hiszen a tagállamok ö, azt mondják, hogy ők a belső biztonságuk kérdéseit maguk dönthetik el. De hát végső soron a tagállamok viselkedése az, ami egyáltalán elvezetett oda, hogy ezt a vitát le kelljen folytatnunk, és én most itt nem csak franciaországi eszmecserét, a dániai eh, rövid vitát eh, érintem, és nem is csak Hollandiára gondolok, akik pedig elkezdték azt, hogy a beutazó járműveket elkezdték lefényképezni, és senki sem tudja, hogy mi történik ezekkel az adatokkal. És egyébként ez már ma is zajlik, és Hollandia nem hajlandó nyilatkozni ezzel kapcsolatban. Tehát az összes tagállam felelős azért, hogy ezt az eszmecserét le kell bonyolítanunk, mivel hogy nem hajlandóak belsőleg megvitatni ezeket a dolgokat, és utána ragaszkodni ahhoz, amit, amiben megállapodtunk, mégpedig, hogy garantálják a szabad beutazást a Schengeni polgároknak, és hogyha pedig a tagállamok nem képesek arra, hogy tartsák magukat a szavukhoz, akkor pedig nekünk valamilyen más utat kell találni, kell egy ellenőrzést találni, egy EU eljárást, ami az intézmények között történne, és mi elviselhetetlennek tartjuk azt, hogy az az eszmecsere során, amit külső államokkal is folytatunk, eh, hogy ezek során a külső migránsokat valamiféle fenyegetettségi potenciálnak bélyegezzük meg. És én azt gondolom, hogy eh, lassan az a remény, hogy itt a parlamentben az összes frakcióval és közösen a bizottsággal a menekültek kérdését mondjuk kivéve, meg tudjuk oldani, el tudjuk érni azt, hogy a Schengeni térséget erősítsük és megtartsuk, és nem pedig valamiféle ilyen szalámi taktikával lassan, szeletenként lebontsuk és megszüntessük ezt a Schengeni térséget. Köszönöm. Buzutilor következik. Buzutilor. Köszönöm, elnök asszony amikor fölteszem magamnak a kérdést, hogy az Európai Parlamentnek a véleménye és a tanács véleménye miért ennyire szélsőségesen ellentétes, az egyetlen magyarázat, amit tudok találni, az a felfogás közti különbség. Mert a mi felfogásunk az, hogy mi egy határok nélküli Európát célzunk meg. A tanácsi felfogás pedig egy határokkal élő Európa És Pontosan ezért alakult ki ez a helyzet egyetemű, hogyha a mi felfogásunk más, akkor abszolút ellentétes irányban fogunk elmozdulni. Súlyos problémáról van szó, nem csak azért, mert nem tudunk egyetérteni a tanácssal, hanem azért is, mert én remélem, hogy nincs igazam, de az a benyomásom, hogy a tanács nem csak ellentétes véleménye van, mint a bizottsági javaslat, hanem még vissza is akar lépni a már elért Schengeni vívványoktól. Meg akarja könnyíteni a tagállamok számára a határellenőrzés újbóli bevezetését bármikor, amikor csak a, a ország így dönt. Számunkra elfogadhatatlan ez, a saját felfogásunkat követve. Ezért nagyon remélem, hogy mi egyetértésre tudunk jutni, hogy kompromisszumos megoldást tudunk találni, és hogy a tanács nyitott lesz kompromisszumos megoldás tekintetében. Ahogy Renata Weber mondta, a parlament készen áll arra, hogy kompromisszumokat elfogadjon, de hogyha a felfogásunk abszolút ellentétes, akkor nagyon nagy erőfeszítésre lesz ehhez szükség. Carlos Coelho egy sor feltételt említett, de én is szeretnék felsorolni néhány témát. Először is, ha a tagállamoknál valós közbiztonsági fenyegetettség merül föl, akkor persze nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy melyek azok az esetek, amelyekben a nemzeti határok újbóli bevezetése indokolt lehet közbiztonsági okokból, amit a nemzeti kormány felmér. Erről kell, hogy vitát folytassunk, ezt el kell, hogy fogadjuk. De másik részről van egy olyan feltétel, amivel nem engedhetünk. Egy EU szintű jog, az Európai Unió jogot adott a polgároknak, és egyetlen tagállam se vonhat vissza egyoldalú döntés alapján egy ilyen megszerzett jogot. Ha mi ezt megengedjük, akkor a közösségi jog teljes szerkezete az állampolgári jogok azonnal összeomlanak. Teljes mértékben egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a bevándorlás nem tekinthetjük úgy, mint a közbiztonság fenyegetése, ahogy ezt most a tanács felfogja. Sőt, ennek az ellenkezőjét kellene kimondanunk. A nemzetbiztonság fenyegetve lehet mondjuk egy hatalmas bevándorlási hullám miatt, de a nemzeti határok újbóli bevezetése az abszolút a szolidaritási elv ellenébe működne, hiszen azok a tagállamok, amelyekhez hatalmas bevándorló hullám érkezik, azoknak számára a határok újbeli bevezetése azt jelenteni, hogy ezek a bevándorlók oda be vannak zárva ebbe az érkező országba, és ez pont ellentétes lenne azzal a szolidaritással, amit olyan gyakran emlegetünk ebben a szakbizottságban. Úgyhogy nagyon-nagyon kérem az elnökséget. Úgy gondolom, hogy a Dán elnökség ebben a dossziéban nagyon fontos szerepet fog játszani. Már csak azért is, mert a Dán kormány nagyon hiteles, főleg a Schengeni témákban, hiszen az egyik új dolog, amit tett az új Dán kormány, hogy megszüntette azokat a korlátozásokat, amelyeket nemrég Dánia újból bevezetett a Schengeni szabályok tekintetében. Úgyhogy fontos szerepe lesz a Dán elnökségnek abban, hogy megállapodásra tudjunk jutni. Elnök, köszönöm szépen, Krocsetta úr, a szó. Fatto che il Consiglio abbia una posizione particolare. Az a tény, hogy a tanácsnak az álláspontja igen merev, azt nem értjük jól. Én például egy olasz sajtószemlét néztem, és Merkel asszony azt mondja, hogy politikai, politikai szempontból meg kell erősíteni Európát. Biztos vagyok abban, hogy nem lehet úgy Európát megerősíteni politikailag, úgyhogy közben határellenőrzéseket tartunk a belső határoknál. Nos, nem tudom elfogadni azt a zsarolást, eh, amely szerint a bizottsági álláspont az jön. Két álláspont van, amelyik teljesen eh, rossz. A parlamentnek az állás pontja sem jó, és azt mondják, hogy a parlament akarja egy egységes Európát építeni, és együtt dolgozunk ezen. Én úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk, igenis, a tagállamok és a bizottság is képviselik a kormányokat, az összes kormányt az Európai Unió tagállamaitól, én úgy gondolom, hogy nem érdemes ezen politikai dolgokat mondani. Azt kell, hogy mondani, hogy ők különleges intézményeket képviselnek. A parlament viszont a lakosságot képviseli, az állampolgárokat képviseli, és egy olyan ö, közös Európának, egységes Európának az építésén dolgozik évek óta, ami teljesen mindenki számára egyenlővé teszi az Európát. Van egy kérés, amit Romer asszony mondott mert hogy beszéljük meg, hogy melyek azok az események, események amelyek elhoztak minket erre az álláspontra. Van egy korlátozás szükséges. Melyek azok az esetek, amikor bevezethető a határellenőrzés? Miért? Jelenleg a tagállamok nem rendelkeznek ezzel a képességgel? Azok a tagállamok, akik a mai napon egy különleges eseményt állapítanának meg problémák a határoknál, nekik nem lenne joguk arra, hogy megvédjék a saját határaikat? A saját határaikat és Európa határait biztos az, hogy más európai lakosokkal szemben nem tehetik ezt, és ez az alapvető téma. Ezeket a határ ellenőrzéseket, ezeket felszámoltuk egy európai egységesítési folyamat keretében a rendőrség és a hatóságoknak nagyon sok eszköz áll rendelkezésre arra, hogy ellenőrizzék az ilyen törvénytelen tevékenységeket. Meghallgattam Weber asszonyt, aki azt mondta, hogy nem eh, hogy a franciák azt mondták, hogy nem eh, a bevándorlást akarták megakadályozni, hanem az illegális eh, tevékenységeket. Miért? Jelenleg bárki meg gátolja, hogy a rendőrség ilyen jellegű intézkedéseket, ellenőrzéseket hajtson végre? Nem. Romero kollégana is mondta az imént, nekünk arra kell gondolnunk, hogy ez az esemény, ez a dolog, ez a vita akkor született, amikor egy különleges esemény történt. 20 ezer tunéziai lerohanta Európát, nevetnünk, kell, nevetnünk kellene azokon, akik azt mondják, hogy lerohanták, mert nekünk be kellett fogadnunk őket, muszáj volt befogadnunk, és jó is, hogy befogadtuk őket, mert tiszteletbe tartjuk az emberi jogokat hogyha a Tunéziában azok a pártok nyertek, akik megnyertek a választásokat, az azért is van, mert Európa vissza terelte a tunéziaiakat Tunéziába. Ők számítottak ránk, mi meg csalódást okoztunk nekik. Hátat fordítottunk nekik, és ezáltal megerősödött a nemzeti identitás, és Európán belül is egyre inkább azt látjuk, hogy az Európai Unió, hogy Európai Unió európai központú lett, Európa nem fejlődhet, hogyha nem vetíti ki magát a földközi tengertérségére, a keletre, ezek az okok tehát nem lehetnek eh, propaganda kérdések. Nem akarok most eh, Franciaországról beszélni, mert ez igazságtalan lenne. Tegyük föl, hogy Olaszországban választási okok miatt mi azt kérjük, hogy modosítjuk Schengent. Ez nem történhet meg. Az európai jövőért kell, hogy dolgozunk, és ezért el kell utasítani ezt az álláspontot. Elnök, köszönöm szépen. Öt percünk van, még három kolléga szeretne hozzászólni, és még Weber asszonynak is szeretném megadni a szót, sőt a tanácsot is meg fogom kérni, hogy szeretne hozzászólni, úgyhogy kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Gion asszony. Oui, oui, je vous igen, köszönöm szépen, gyorsan fogok szólni, elnök asszony. Mm, támogatom nagyon sok dolog, dolgot, ami elhangzott, meg szeretném köszönni Weber asszonynak a munkáját. Különböző vitás kérdés van ebben a vitában mi az, ami e, e, egyoldalú kell, hogy legyen, mi az, ami közösségi, milyen körülmények között kell ezt meghozni, nos, mind olyan kérdések, amelyeket meg kell vitatni, én amellett vagyok, hogy erősítsük meg a közösségi dimenziót. Én nem értem egyes tagállamoknak a hozzáállását, akik megpróbálják kizárni a parlamentet, és kizárólag a módszerre összpontosítanak, mechanizmusokról beszélünk, meg eh, cikkekről. Nos, mi az, amikor előrelátható eseményről van szó? Nos, ez azt jelenti, hogy előre látható. Ez könnyen meghatározható. Miért kell különböző egyéb mechanizmusokat eh, bevezetni egy olyan rendszerbe, amely már létezik? Nos, miről beszélünk tehát? Néhány ezer emberről van szó, aki egy alkalommal eh, bizonyos körülmények között átjutottak eh, Franciaországban, az mindez nem igazán egy fenyegetés. Nem lehet úgy azt mondani, hogy, egy fenyegetés, de úgy vélem, hogy ez a reakció, amit egyesek megegettek maguknak annak idején, ez teljesen karikaturista volt, és teljesen nevetségesítette Európát. Tegyük föl magunknak a kérdést, hogy tényleg kinek az érdeke az, hogy modosítjuk ezt eh, a szabályt, és miért kell ezt kidolgozni. Szerintem egyszerűen csak belső politikai érdekek mozgatják ezt az egész anyagot. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy eh, inkább arra koncentráljunk, hogy a Schengeni rendszernek az értékelését levezessük. Köszönöm szépen. Elsz asszony. Nagyon köszönöm. Én azt gondolom, hogy nagyon is tudatában kell lennünk annak, hogy a határok megnyitása lehető legnagyobb szimbolikai erővel jelentkezik jelenik meg kifelé az Európai Unió vonatkozásában, és ennek nem csak szimbolikus ereje van, hanem természetesen a politikai uh, mozanata ennek rendkívül jelentős hiszen olyan igazán sokat nem tudunk kifelé prezentálni, amikor az Európai Unióról beszélünk, tehát emiatt iszonyú óvatosan kellene kezelnünk ezt a kérdést. Tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy ezt az új mechanizmusnak a létrehozása mi, mi indokolja. Tehát szeretném egészen konkrét szükséghelyzetekről, erről a hatalmas nagy valamiről kellene akkor beszélni, ami jogosan én megindokolná azt, hogy ezen bármit is változtassunk. Még egy második pontként szeretném megemlíteni, hogy a meg kell beszélnünk azt, hogy a migrációval hogyan kívánunk bánni, hiszen a migráció az ezer éve zajlik, és ez egy természetes folyamat. Tehát emiatt szeretném megkérdezni, hogy ahogy mi a migrációt kezeljük, egyre inkább valami erődítménynek tekintjük Európát, vagy azzá kívánjuk valahogy tenni, és ez pedig nem lehet a politikánk célja. És éppen ezért rendkívül fontos, hogy teljesen új alapokra helyezzük a gondolkodásmódunkat, és éppen ezért a határőrizeti rendszer változtatásával nagyon szkeptikusan állok szembe. Polino úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, köszönöm elnök asszony. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez ez a dosszié nem véletlenül született. 2011 április vége felé volt egy vita, mondjuk így, Franciaország és Olaszország között Ventimiliánál, bizonyos bevándorlási hullámok miatt, tehát a probléma létezik, volt, és akár még egyszer fenn is állhat. Akkor, hogyha a tanács és a bizottság nem találják meg az egyensúlyt a az álláspontjukban. Én azon a véleményem vagyok, hogy a határellenőrzések ideiglenes bevezetése amikor megvan a tagállamok közötti megfelelő bizalom és együttműködés, az remek dolog lehet, kiváló lehet és hatékony lehet, de akkor, hogyha megállapítjuk, hogy melyik azok az okok, amelyek miatt meg lehet szüntetni egy bizonyos időpontban, bizonyos körülmények között egy olyan csodálatos eszköz, mint a Schengeni Egyezmény. Tehát szembe kell szállni a problémával, mi várjuk, hogy a Dán elnökség dolgozzon ki egy dossziét, amelyekre majd elmondjuk a véleményünket, amelyik nagyon fontos az európai számára. Köszönöm, Jakalin úr. Kérdezem a tanács képviseletét, képviselőjét, hogy szeretne röviden hozzászólni. Igen, tessék. Köszönöm szépen. Tényleg rövid leszek. Az elnökség a konstruktív tárgyalásokat szeretné mindenképpen támogatni, szeretné, ha megoldana ez a kérdés, és minél hamarabb le lehetne zárni. A személyek szabad mozgása alapvető eredménye az Európai Uniónak. A Schengeni rendszer kiegyensúlyozott kell, hogy legyen e tekintetben. Reméljük, hogy a tanács sikerül kompromisszumot kialakítani, és meg lehet kapni a mandátumot, hogy megkezdjük a tárgyalást az Európai Unióval. Ma meghallgattam a parlament képviselőinek a véleményét, figyelembe fogjuk ezt venni a munkánk során. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Weber asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon rövid leszek. Először is mindig is nyitott voltam, és most is nyitott vagyok kompromisszumok tekintetében, hogyha ezek a kompromisszumok előrelépést jelentenek, és a Schengeni vívványok védelmét szolgálják. Hogyha a közösségi a megközelítés, szerintem ez előrelépés lesz. De mindenképpen garantálom önöknek, hogy semmiképpen sem fogom támogatni, nem fogom aláírni, hogyha olyan lesz az eredmény, ami a jelenlegi standardoknál a kevésbé ambiciózusabb, és könnyebbé teszik a tagállamok számára, hogy újra bevezessék a határellenőrzést. Köszönet az összes kollégának a hozzászólásért. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Weber asszony. Érdekes volt ez a megbeszélés. Következő napirendi pont szavazás. Három jelentésről kell szavaznunk. Az egyik orientációs szavazás Az egyik az nagyon hosszú szavazólistával rendelkezik, a, mi a harmadik állampolgárokról vonatkozó feltételeket tartalmazza. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy vegye elő a szavazókártyáját. And uh, let's uh, start the vote tehát a 25-ös pont szerinti szavazás nagyon hosszú lesz. Kérem mindenki erre készüljön fel. Kezdjük is meg azonnal ezt a munkát. Első szavazás. Európai Unió, Izland és Norvégia megállapodása. Kölcsönös bűnügyi jogsegéről szóló egyezmény. 2000. május 29-i egyezmény és hozzácsatolt jegyzőkönyv egyes rendelkezései alkalmazásáról szól. Hogyha Moraes úr, az előadó nem kér most szót, akkor azonnal rátérünk a szavazásra. Nem volt módosító indítvány, nincs módosító indítvány, úgyhogy már is szavazunk a teljes szövegről mellette. Akkor most a titkárság jelzi, hogy elektronikusan kell szavaznunk. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Angeli asszony? Nincs nálam a szavazókártya. Mit csináljak? Mrs. Angeli, Majd önt külön figyelem, és hoz, fölírom a nevét. Nálam sincs itt a kártya. Elnézést. Jó, akkor kettő szavazást. Nem, magának megvan, úgyhogy egy kollégának nincs itt a kártyája. De a csak asszony... csak asszony... Kérem szóljon az asszisztensének, mert a további szavazásokhoz szükség lesz a kártyára. Jó, lezárom a szavazást e, tehát egy plusz szavazatot külön felírunk, igen. 45 mellette, nincs tartozkodás nincs ellenszavazás. Gratulálok Marász úrnak! Következő napi rendi pont, következő szavazás az Európai Unióban élő harmadik országbeli állampolgárok család egyesítési jogáról szóló zöld könyvre vonatkozó szóbeli választ igénylő kérdés. Elektronikusan kell, hogy szavazzunk a szóbeli kérdésről. Megnyitom a szavazást a szóbeli választ igénylő kérdésről. Kérem mindenki szavazzon, lezárom a szavazást. 45 mellette nincs tartózkodás, senki ellene. Gratulálok! Harmadik téma, amiről szavazunk, orientációs szavazás.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 First. Megkezdjük a szavazást. 25-ös napirendi pont a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belül áthelyezés keretében történő belépésnek és tartózkodásának feltételei. 87-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 90-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Elfogadva, elfogadva. Elfogadtuk persze. 91-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. ellenőrzést kér. 91-es tehát, megnyitom a szavazást. Erre. Mi a probléma? Jó, megnyitom újra a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben. Lezártam a szavazást. elutasítottuk, 16 volt mellette és 33 ellene, 92-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 93-asról nem kell szavazni, 22-es szavazás nélkül, 94-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Foglalkoztatási Bizottság 23-asa mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette, Ellenőrizzük a 23-ast, jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonkettő mellette, 28 ellene. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most a 26-os a Foglalkoztatási Bizottság részéről mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 102-es mellette nem elnézést. Hármas kompromisszumos módosító. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ezzel a kompromisszumos módosító indítványjal, ennek elfogadásával néhány a szövegben később szereplő módosítót majd nem kell megszavazni. Mindenesetre most 129-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es a foglalkoztatási bizottságtól mellette ellene Elnézést, nem látom jól. Emeljék fel a kezüket. Mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Ez ugyanolyan, mint a 132-es, úgyhogy arról nem szavazunk. 32-es foglalkoztatási bizottság mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadva. 133-134-es ugyanolyan, 135-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 136-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es kompromisszos mellette ellene tartózkodik, egyetemen elfogadtuk, 139 és a 34-es mellette ellene tartozkodik elutasítva. Szerintem egyetem, de ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégy mellette 27 ellene elutasítottuk. Igen. Elnök asszony, megjött a kártyám. Elnök, köszönöm. 140-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. Kérem, emeljék fel jobban a kezüket. Most megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 mellette 15 ellene. Kérem, emeljék föl rendesebben a kezüket. egy mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Angelili asszony, tessék, tegye be esetleg egy másik gépbe, üljön át. Most jó? Rendben. 143 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 152 oka fogyott, 154 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 153 fogyott. a 6-os kompromisszos miatt, most a 9-es kompromisszumos jön mellette, ellene tartozkodik elfogadva. 35-ös foglalkoztatási bizottsági módosító mellette, ellene ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. 35-ös foglalkoztatási bizottsági módosító, foglalkoztatási bizottsági 35-ös, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Tizennyolc mellett, 32 ellene. Elutasítottuk. Uh, amendment 163. Jó, akkor térjünk rá a 163-asra elutasítottuk. A 164-esnél tartunk, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 165-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 13-as mellette ellene. Akkor ezt ismételjük meg mellette, ellene, tartózkodik. Hát ezt elfogadtuk, úgy látom. A 166-osnál vagyunk mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 167-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük le. Elektronikus szavazást megnyitom. Jó. 167-esről szavazunk, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 20 me ellene, tehát elfogadtuk. 168-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 169-es mellette, ellene, tartózkodások, elutasítottuk. Elektronikus szavazást rendelek el, megnyitom, lezárom. 27-en mellette, 24-en ellene. Tehát akkor ezt gyakorlatilag elfogadtuk, elnézést kérek. Elnézést, néha nem lehet olyan pontosan ezt így megszámolni. A tízes kompromisszumosnál tartunk. Nem, nem, nem, elnézést. A 173-as módosítónál mellette ellene tartózkodások ez már úgy látom elfogadtuk, de azért leellenőrizzük, tehát a megnyitom a szavazást a 170-esről. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 24-en ellene. Tehát akkor elfogadtuk. Jó, akkor 26-an voltak mellette rendben. A tízes kompromisszumoshoz jutottunk mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 177-esnél vagyunk, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Tehát a 177-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, 27-en mellette, 24-en ellene. Tehát akkor ezt elfogadtuk. Akkor van négy azonos módosítás, ez az mp 36 és a 178-ról 180-asig mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 181-es kiesik, 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 185-ösnél vagyunk, mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 186-os, mellette ellene tartózkodott, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 192-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 193-as mellette, 193-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 195-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 24-en ellene. Akkor elfogadtuk. Száz es Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 197-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 198-as és 200-as együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 199, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 201-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 202-es szóbeli módosító, mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 206-osnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 208 es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 209 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 211-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 216-os mellette, ellene. Hát ezt meg kell néznünk, megnyitom a szavazást. 216-os. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 28-en ellene. Akkor elutasítottuk. 217-es. Második rész. Mellette, ellene. Ezt elfogadtuk. 218 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 219-es mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 18 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez a 18-as, amiről szavaztunk, 24-en mellette, 23-an ellene, tehát elfogadtuk. 220-as mellette, ellene, Tartózkodás? Azt gondolom, hogy itt ugyanaz a helyzet, de ezért ellenőrizzük le. Tehát megnyitom a szavazást, 220-as. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 22 ellene. Elfogadtuk. 19-es. Ez a jelentéstevőtől jött. Tehát mellette ellene elfogadtuk. 20-as, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kétszázhuszonegyes mellette ellene elutasítottuk. 225 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 224-es mellette, ellene. Elektronikus, a 224-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 25-en ellene. Elfogadtuk. A 21-es Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 226-os mellettem, ellenem, tartózkodás, hát ezt ellenőrzzük le. 226-os, megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazást, lezárom az elektronikus szavazást, 21 mellette, 27 ellene. Elutasítottuk. 22-es módosító. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. De 22-est ellenőrizzük le még egyszer azért. Elfogadtuk de hát ha nem mond senki ellent, rendben. A 14-es módosító mellette ellene. A 14-es kompromisszumos mellette ellene és ezt elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 230 módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, tehát a 230-asnál vagyunk, kérem, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom szavazást. Nem, várjunk még egy icipicit. Jó, most zártam le a szavazást. 27-en mellette, 21-en ellene, tehát elfogadtuk. Akkor folytassuk a 231-essel mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 233 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 237 esről nem kell szavazunk, 234-es mellette ellene elfogadtuk. 235-ös mellette ellene elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk a 16-os kompromisszumosra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor itt már megint a 247-esre ugrunk, mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 17-es kompromisszumos két részben első rész, 17-es, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második része a kompromisszumos 17-esnek, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. akkor itt most egy-két oldalt átugorhatunk, és a 280-assal folytatjuk, megtalálták, 21. oldalon van 280-as módosító, mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. A következő az akkor okafogyottán vált, és akkor folytatjuk a 29-es módosítóval mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Az mp 1, a 30, elutasítottuk. mp 2 és 31-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ampl 3 és 32-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Employment 4 és 33-as módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Employment 5, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Employment 6, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 34-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ezt ellenőrizzük le elektronikus úton is. Megnyitom a 35-ös módosítóról a szavazást, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 21-en ellene, tehát elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, elutasítottuk. 37-es módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 38-as módosító fogyottá vált, a 40-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Employment 7-es és 41-es módosító együtt, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43-as mellette ellene Ezt elektronikusan is ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 42-esről. Illetve elnézést 43-asról. 43-as, mindjárt leadták a szavazatukat, rendben lezárom a szavazást, tehát 43-as. Hát vettünk 27-en mellette, 23 ellene, tehát elfogadtuk. 44-es és 45-ös együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Employment 8, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az egyessel folytatjuk, mellette, Hát ezt le kell, hogy ellenőrizzük elektronikus úton is, tehát megnyitom a szavazást, itt az egyes módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 23-an ellene, tehát elfogadtuk. A 9-es employment 9-es és 49-es módosító tart, ezt elfogadtuk. 50-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, employment 10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es, employment 11-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-esről nem szavazunk, tehát 13-as, mellette ellene, ezt elfogadtuk. 14-es, employment 14-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes kompromisszumossal folytatjuk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez a 61-eshez juttatott el minket, mellette ellene elutasítottuk. A 15-ös, Employment 15-össel folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, ezt elfogadtuk. A 60-as módosító mellette. 60-asnál tartunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hármas módosítóhoz jutottunk, mellette. Nem, ez okafogyottá vált a 60-as miatt, mert azt elfogadtuk, akkor az 59-eshez jutottunk, mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk szerintem. 62-es mellette ellene elutasítottuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es, nem, nem, nem, nem, 66-oshoz jutottunk, mert a 63 est elfogadtuk. Nem, a 64-esről szavaznunk kell, mellette ellenet a elutasítottuk. És akkor most jutottunk a 66-oshoz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Azért elektronikusan ezt ellenőrizzük le. A szavazást megnyitom, 67-esről szavazunk. Tehát a 67-es módosítóról szavazunk, megnyitom, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 25-en ellene. Ezzel elfogadtuk. Folytassuk a 69-essel, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 70-es. Erről szavaznunk kell, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ide súgták, hogy a 71-esről szavazunk el mellette, ellene, elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 73-ashoz jutottunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene Azt szerintem ezt elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a 16-osról nem szavazzunk, a 80-ashoz jutottunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Eljutottunk a 81-eshez mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es, employment 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Igen, ezt elutasítottuk. Nem, nem biztos, tehát emiatt leellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 83-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-an mellette 10 ellene. Elnézést. Ennek ellenére kérték, hogy ellenőrizzük lenne. 84-esnél tartunk. Mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 20-as, Employment 20-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 19, Employment 19 és 86-os, elutasítottuk. Jó, akkor most a módosított szövegről szavazunk elektronikusan, kérném önöket, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenketten mellette, öten ellene, hárman tartózkodnak, tehát gratulálunk a jelentéstevőnek. agenda was scheduled for 11.30 with the director on and I didn't in the room yet. So, uh, we were faster as supposed, colleagues. Kedves kollégák, gyorsabban végeztük el a munkát, mint ahogy terveztük. Hát, úgyhogy uh, a Frontex képviselője még nincs itt, és uh, ezért meg kell várni, verni kell, és folytatjuk a munkát úgy, ahogy a napi renden volt, tehát 11 eh, óra 30-kor, azaz fél 12-kor folytatjuk, tehát van egy kis szabad idejük. But I think that's way, well, 20 minutes before. Uh, I thought the vote would be much longer. Dear colleagues, as... Uh, Kedves kollégák! Látinen uh, úr megérkezett néhány perccel korábban, úgyhogy folytathatjuk az ülést, ha egyetértenek. Folytatjuk az ülést, a délelőtti munkánkat. 26-os napi rendi pont Leitinen úr, az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség a Frontex 2012-es munkaprogramját mutatja be. Buzutil úr az előadója a témának. Meghívtuk Lájtinen úrat azért, hogy meghallgassuk, hogy gyakorlatban az új rendelkezések hogy fognak tükröződni a Frontex ügynökség munkaprogramjával. Már is megadom a szót Lájtinen úrnak, őt követően fogom megnyitni a hozzászólásra a lehetőséget. Lájtinen úr, öné a szó, és üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az Európai Parlament képviselőit, hölgyeim és uraim mindig nagy megbecsülés számomra, hogyha prezentációt tarthatok a LIBE szakbizottság előtt. A 2012-es munkaprogramunkat fogom bemutatni, de megragadom ezt az alkalmat arra is, hogy bepillantást nyerhessenek a mostani helyzetbe. Természetesen olyan témákra fogok koncentrálni, amelyek az új módosított Frontex rendelettel kapcsolatosak. Kezdeném a jelenlegi 2011-es eh, helyzet bemutatásával. Az arab tavasz éve volt, 2011, ez volt a legfontosabb esemény tavaly. Főleg az illegális olaszországi bevándorlás tekintetében 13-szorosa volt az illegálisan belépők száma 2011-ben Olaszországban, mint 2010-ben. Ebből is értéke, érezhetik ennek a mértékét. A másik kihívásokat jelentő terület a görög-török szárazföldi határ kérdése. Ha megnézzük a trendet 2011 között, itt csökkenés van, 30%-nál is több a csökkenés de azért az abszolút értékek, az abszolút számok még mindig nagyon magasak. Még egy téma, amitről szeretnék beszámolni, a Gibraltári terület. Spanyolország esetében 69%-os a növekedés 2010-hez képest. Tavaly a legfőbb kihívásokat a válsághelyzetet okozták. Romániában ötször többen lépték el illegálisan a határt, mint az előző évben. Magyarországon 50%-os volt a növekedés. Ezzel szeretem volna bemutatni a átlépésekkel kapcsolatos helyzetet. Ha megnézzük a számokat 2010-2011-et összehasonlítva, Egyértelműen látszik, hogy 2011 ben az adatok magasabbak, mint az előző évben, de hát ennek most mutattam be az okait. Azt is szeretném megemlíteni, hogy 141 ezeres szám, ha csak ezt a számot összehasonlítjuk, a határátlépő pontokon történő illegális belépéssel, ami csak 300 volt. Ez azt jelenti, hogy hatalmas a változás, tehát igazából nem a határátlépő helyeken jönnek be az illegális bevándorlók. A következő kérdés a belépés megtagadása. 2011-ben a legtöbb visszautasított belépő nemzetisége Albán volt. A korábbi években ukrán nemzetiségű volt a legtöbb olyan polgár, akinek a belépését visszautasítottuk. 35%-os a növekedés 2010-2011 között, és ami nagyon érdekes, hogy a szárazföldi határokon történő átlépés és a tengeri határokon történő átlépés szinte pontosan 50-50 százalékos megoszlású. 22%-os a csökkenés a szárazföldi határoknál és a tengeri határoknál, ugye elsősorban az olaszországi helyzet miatt volt jelentős a növekedés. Egy másik adat, ami érdekes lehet az önök számára, hogy a 21%-kal volt alacsonyabb a támogató eszközöknek a mértéke, mint 2010-ben. Ezt részben magyarázza azon a nyomás, ami alatt voltunk, és ezért nem tudtunk olyan sok helyzetet elemezni, mint amennyit szerettünk volna. Többé-kevésbé a nemzetiségi megoszlás ugyanaz. Algériaiak az első ötbe bekerültek, és a nigériaiak is. Nigériát említve nagy örömömre szolgál, hogy bejelentettem önöknek, hogy a múlt héten, január 19-en a Frontex és a nigériai bevándorlási hatóságok vagy szolgálat közötti megállapodást írtuk alá. gyorsan szeretném áttekinteni ezeket az adatokat. Ugye a földközi tenger középső területére koncentrálódott az arab tavasz hatása, majdnem, tehát 64 ezer szeméről van szó, főleg tunéziaiak jöttek az időszak elején, illetve Líbiából menekülők szerepeltek itt, a felkelések elől menekülők. A görög-török határon körülbelül ugyanolyanok a számok, mint az előző évben. Most rá is térnék a görög-török szárazföldi határa. A helyzet még mindig jelentős kihívásokat jelent. Láthatják, hogy milyen a fluktuáció. Ez nagyon hasonló a 2010-es helyzethez. Szeretném itt megjegyezni, hogy a Rabbit művelettel most már több mint 90%-os a feltárt esetek száma, tehát gyakorlatilag már nincsenek feltáratlan helyzetek, események. A másik dolog, amit szeretnék említeni, az szabálytalan bevándorlóknak az első szűrése az 90% körüli, vagy 90%-ot is meghaladja. Ugye megtaláljuk őket, szűrjük őket. A probléma nem a határellenőrzési képességgel van, hanem a határ előtti, határ utáni eljárásokkal van a probléma. Törökországgal az együttműködést javítani kellene. A befogadási elhelyezési kapacitása Görögországban nem megfelelőek, tehát túl sok szabálytalan bevándorlót, akit vissza kéne fordítani, gyakorlatilag csak elengednek ezekből az építményekből, mert nem tudják őket elhelyezni, és ezért ugye a menekült jogi eljárás is befolyásolják ezek a helyzetek. A Frontex válaszaira szeretnék most rátenni. 2011 elején indítottuk meg a Contingency Plan nevű műveletünket. Ez egy jelentős feladat volt a Frontex számára. Többféle szenáriót kellett, hogy felállítsunk, proaktív módon hajtottuk végre a feladatokat, kibővítettük és újra megerősítettük a ö, szárazföldi és tengeri határműveleteinket, és növeltük a visszafordítási kapacitásunkat is. A költségvetési hatóság 31,8 millió euróval többet adott erre, ezekre a feladatokra az ügynökség számára. Az eredményeket tekintve egy viszonylag megbízható helyzetet tudtunk kialakítani, a monitoring átfogó, intenzív, a kihívás igazából a költségvetés végrehajtása oldalán áll. 2011-ben elmondhatom, hogy a plusz módosított költségvetés időzítése miatt relatív magas az átvitelünk 2011-ről 2012-re. 36 millió euró az átvitel. Most nézzük a költségvetés végrehajtását. A plusz 31,8 milliós euró ellenére egész jól teljesítettünk a megnövekedett költségvetés tekintetében 2010-ben 69%-os volt a teljesítési arányunk, és 2011-ben 66%-os. Érdemes megjegyezni, hogy szeptemberben Szeptember végén kaptuk ezt a plusz kb. 30 milliót, úgyhogy megítélésem szerint jól teljesítettünk. A jó hír az, hogy a 2010-ről átvitt összeget nagyon jól tudtok felhasználni, ez az arány 81 százalékos. És ez azt is jelenti, hogy ha most összehasonlítjuk a teljes végrehajtást az első két évben, tehát a 2009-es költségvetésnél 62%-os volt a teljesítés, az átvitet is figyelembe 93%-os, tehát a 2010-re adott pénz 93%-át 2010 és 11 ben felhasználtuk. Ez relatív jó eredménynek tekinthető véleményem szerint, annak ellenére, hogy érthető okokból nem tudtuk a teljes mértékben az éves felosztást tiszteletben tartani, de a pénzt jó célokra használtuk föl. Most rátérnek 2012-re, ami a prezentációm tényleges tartalma. Ezen a térképen láthatják azt a kockázat elemzést, amit a Frontex elvégzett. A sötétebb területek rekoncentráljuk leginkább az operatív tevékenységünket. Egyetemen látszik itt nyugat és kelet felé, a Gibraltári szoros látjuk, a Kanári-szigeteket sem szabad elfelejtenünk, bár a, a számok viszonylag alacsonyak. Közép-földközi tengeri területre koncentrálunk. Nagyon-nagyon sok bizonytalansági feltétel él még mindig, ezért magas intenzitással kell, hogy itt végezzük a műveleteinket. És természetesen a török-görög szárazföldi határa, a nyugat-balkáni határok, ezek mind fókuszterületek számunkra másolagos mozgások miatt ilyen irányokban. A repülőterekre vonatkozóan a, ezen a térképen a sötétebb területek mutatják azokat a, az országokat, ahol a legtöbb kihívás él, határ biztonság szempontjából a legfontosabb nemzetközi reptereket látják itt a térképen. Itt koncentrálunk a határellenőrzésre. Brazília kihívást jelent, Nigéria, Algéria, szintén látják, hogy sötétebbek Pakisztán, India, Kína és Oroszország a további érintett országok. Ezek a célországok a légi határ műveletek ink tekintetében. 2012-es operatív terveink között 55 millió eurót operatív tevékenységre különítettünk el, és plusz a pénz az 2011-es átvitelnek a nagy részét is erre a területre fordítjuk. Remélem, hogy látják az összefüggést a sötét területek és a közös műveleteket jelölő térkép sötétebb területei között. A European Petrol Network program, ezt is ki akarjuk, végre akarjuk hajtani. Itt a Kanári-szigetek fontosabb, a Gibraltális szoros területei, aztán a közép-mediterrán területen is aztán az Eneász közös művelet Görögország és Olaszország közötti tengeri területeken. Természetesen vannak egyéb fontos területek is. Az Attika projekt egy kapacitás építő projekt, amelynek a célja, hogy Görögországot támogassuk a visszafordítási tevékenységben. Aztán a szárazföldi közös operatív műveletek, például a Neptun, ezeket is említeni kell. És érdemes még itt említeni, hogy szinte a legtöbb művelet, amit most említettem, nem csak egy fázisát fedik le az évnek, hanem néhány kivétellel a legtöbb több fázist fed le az egész év folyamán, melynek az alapja kockázatelemzés. Plusz még hozzá kell, hogy tegyem, hogy fölkészültünk arra, hogy végrehajtsuk, illetve részben a végre is hajtottuk a műveleti kontingens csomagot, és szeretnék köszönetet mondani a költségvetési hatóságnak, mert 9 millió eurós tartalékot elkülönítettek e- erre a célra. Ezt a tartalékot akkor fogjuk így figyelembe venni, hogyha a meglévő műveletek nem elégségesek, illetve hogyha nem sikerül a meglévő erőforrásainkat megfelelően átszervezni. Ilyen esetekben fogunk a tartalékhoz folyamodni. Érdemes itt még megemlíteni azt is, hogy képzésre is kaptunk plusz forrást, 4 millió euróról van szó, amit képzési tevékenységre kaptunk. A tengeri, repülőtéri és szárazföldi határ műveleteinken túl egyéb műveleteink is vannak. 10 millió eurót elkülönítettünk az ilyenfajta tevékenységekre. 35-36 közös visszafordítási műveletet fogunk végrehajtani idén. Itt látjuk a lehetséges célhelyeket. Remélhetőleg eh, itt is látják az összefüggést a korábbi diákkal ahol azt mutattam be, hogy melyek a főleg érintett harmadik országok a bevándorlás, illegális bevándorlás tekintetében. Az Operational Contingency Plan, operatív Contingency terv, ez nem újdonság, gyakorlatilag csak az egyes operatív tevékenységek végrehajtásának az összefoglalásáról van szó. Vannak olyan műveletek, amelyeket ki fogunk teljesíteni, szélesíteni, van, ahol intenzivitás, intenzifikálni fogjuk az erőforrások felhasználását, az eszközöket. A terv végrehajtása már megkezdődött, például a Hermes művelet kibővítése, a Poseidon művelet megerősítése, stb. A kapacitás építési portfólió tekintetében a Eurosur nagyon fontos. A bizottság benyújtotta már a jogalkotási javaslatot egy Eurosur rendeletre vonatkozóan. Az ügynökség egyik prioritása ez. Már készítettünk, már elvégeztünk sok témát, például az európai felügyeleti rendszer kialakítására vonatkozóan, már megkezdtük a végrehajtását az új módosított rendeltet követően az Európai Határellenőrzési és Technikai Felkészítési Egységeket majd át fogjuk nevezni, és alkalmazni, igazítani fogjuk ezeket az új kötelezettségekhez. A képzés szempontjából is nagyon fontos ez az európai határőrzeti csapatok vonatkozásában, ezt is végre kell, hogy halljuk. Kutatásfejlesztés területén az automatikus határellenőrzésre koncentrálunk a technológiákra, ide kapcsolódó eszközökre, szakmai és gyakorlati támogatást adunk a Smart Borders kezdeményezés végrehajtásához főleg a belépés-kilépés tekintetében, illetve a Eurosort is említenem kell, a technológiai végrehajtás tartozik ez alá a feladat alá. Európai helyzet és az európai CPEP-nek nevezett térképet is fel fogjuk e- állítani. A képzés tekintetében három elemet szeretnék hangsúlyozni. A határőrizettel foglalkozó szakszemélyzet, közép és hosszú távú képzés, illetve a magasabb szintű, master szintű képzés tartozik ide. Igyekezünk harmonizálni és standardizálni az Európa szerte határőrizete foglalkozó személyek számára szervezett képzést. A második téma a szakosodás. Itt Hangsúlyozni kívánom az alapjogokat. Egy képzési csomagot állítottunk össze, lehet, hogy az UNCHR és az alapjogi ügynökség, illetve a REBIT tagok képzése tartozik ide. És természetesen az ember kereskedelme kapcsolatos témák és a Schengeni értékelést végző személyeket is, ami által közállított dokumentumok segítségével képezzük és sokszor a mi képző szakembereink vesznek részt ezekben a képzésekben. Egy új elem, az európai képzési rendszer, az ETS. Itt elsősorban rendőrök képzéséről van szó, de most de ez nagyon szorosan kapcsolódik a végrehajtók szerepéhez is. Az idei költségvetéssel kapcsolatban már említettem a 9 milliós tartalékot. Igazából a harmadik évet kezdtük meg, és a teljes költségvetésnél csökkenő trendet figyelhetünk meg. Nem drasztikus, de valós csökkenés figyelhetünk meg. Persze a tavalyi év az kivételnek számít, mert több mint 31 millió plusz összeget kaptunk, és említettem már a 2011-ről 12-re történő átvitelt, ami 35 milliós. Összességében a, elégséges a, a költségvetésünk, tehát a pénzhiány nem jelent kihívást. Nagyon fontos ez a tartalék is, amit elkülönítettek a számunkra, hiszen az újabb kihívásokkal is így majd szembe tudunk nézni és van egy puffer tartalékunk is, a Frontex költségvetésnek az operatív része a közös műveleteket fogadó országok költségvetéséből kerül végrehajtásra. Itt is csökkenést látunk. A nemzeti költségvetésből kell, hogy a fogadó országok támogatást adjanak. Ez a pénzforrás csökkenő trendet mutat. És azok a részvevő országok, akik technikát és szakembert biztosítanak, ők kell, hogy támogatást kapjanak a vendégülátó ország költségvetéséből. Sok új feladatot kaptunk, de az idei év első fél évében a költségvetési hatóság döntése alapján a Frontex költségvetést módosítani kell. Elsősorban itt szakértőkről van szó, új személyzetről van szó, azért, mert a hatályba lépett az új Frontex rendelet, és emiatt újabb emberekre van szükségünk. Igazából itt korlátozott számról van szó, 10-15 ember összesen. Most újra szeretnék beszélni a módosított Frontex rendeletről. Két kategóriáról van igazából szó. Az első kategória a muszáj, a kell, a másik a lehetséges kategória. Természetesen a kötelező feladatokkal kell, hogy megkezdjük a munkát. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek a az európai határőrizeti csapatokra vonatkozik, aztán az alapjáti konszultációs fórum a következő téma, ezen már dolgozunk és a folyamat olyan irányba mutat, hogy a nyarat követően az első konszultációs fórumot már meg is tudjuk szervezni, fel tudjuk állítani. Most tárgyaljuk az összetételt részvevők számát, és az egyik érdekesség itt, hogy ki kell választanunk az alapjogi közösségek, közösség képviselőit, vagyis hogy mely nem szervezetek vagy civil szervezetek képviselői vegyenek majd részt. Az alapjogi ügynökség kine- vezetőjének a kinevezése nagyon fontos. A végrehajtási terv a 2012-es költségvetési tervhez tartozik, de ott nincs elkülönítve összeg erre a célra, viszont erre mindenképpen szükségünk van a ügynökség módosított költségvetésében. Az Európai Parlamentnek be kell számolnunk a felszerelésről, a pool keretében működő vendég tisztviselőkről is, és van egy nagyon érdekes feladat, hogy föl kell, hogy állítsuk azokat a kritériumokat, amely, amelyek közös műveletek technikai felszerelésének a minimumát határozza meg. Ezt a munkát idén fogjuk elvégezni. 2013-tól, vagyis jövőre kockázatelemzést fogunk megindítani, beleértve a tagállami kapacitás értékelését is. Idén készítjük elő a kritériumokat, végig gondoljuk, hogy milyen módon lehet értékelni a tagállami teljesítést, beszerzés és leasing a felszerelések tekintetében 2013-ban fogjuk megtenni az első lépéseket, a tekintetben, hogy felmérjük, hogy milyen eljárásokra van szükség, milyen mértékben lesz mindez szükséges. Személyes adatok feldolgozása. A módosított rendelet egyik fontos témája ez. Keményen dolgozunk azon, hogy fölállítsuk az alapinfrastruktúrát, amelyel védeni lehet az adatok integritását, teljességét, és hogy meghatározzuk, hogy milyen módon történjen az adatcsere. Most készítjük elő a munkát, 2013-ra tervezzük a végrehajtását. Aztán a vendégtisztviselők meghívása, ezen a munkán is dolgozunk, és van egy nagyon érdekes és fontos dolog, a technikai támogató missziók harmadik országokba. Erre most már a módosított rendelet alapján van lehetőségünk végig kell, hogy gondoljuk, hogy milyen módon történjen mindez, milyen mértékű legyen ez, hogyan tudjuk ezeket a missziókat integrálni az Európai Unió keretei közé. És természetesen a kapcsolattartó tisztviselők, a harmadik országokba az ő felvételük, az ő versenyeztetésük a következő téma. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen a költségvetési helyzet, a pénzügyi helyzet. Tudjuk, hogy mit jelent a nulla növekedés. Itt a módosított rendelet. Ez azt jelenti, hogy felül kell, hogy vizsgáljuk, és ezt a munkát már meg is kezdtük, az ügynökség stratégiáját. Baloldalon látják azokat az értékeket, amelyek az emberforrásokra vonatkoznak, ezek még mindig érvényesek nyílt kommunikációt jelentenek, csapatmunkát jelentenek. A legfontosabb, hogy a hozzáadott értéket kell, hogy hangsúlyozzuk. Bármit teszünk, hozzáadott érték a célunk azon a területen. Tagállami kapacitásokra is kell, hogy koncentráljunk, hiszen a tagállamok felelősek a határellenőrzésért, és nekik van erre igazi felkészültségük. Öt elnézést, hat célt határoztunk meg az új stratégiában. Kapacitásfejlesztés tagállami szinten, szituációfelmérés, hogyan tudjuk jobban kialakítani a szituációról a képet, támogatás, például a közös operációk, műveletekben, aztán a szükséghelyzetek, például a Rabbit projekt, és néhány szervezeti és személyi kérdés is ide tartozik prezentációmnak a végén szeretném elmondani, hogy nagyon szívesen várom az önök megjegyzéseit, kérdéseit, és köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez. Kedves kollégák, most megnyitom a lehetőséget a hozzászólásra. Buzutil úr. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Lájtinen úrnak a prezentációért és sok sikert kívánok az új évi munkájához. Fontos év lesz ez a Frontex számára, nem csak azért, mert a célzott költségvetési támogatást megkapta, hanem azért is, mert végre kell, hogy hajtsák az új rendeletet. Nagyon-nagyon reméljük, hogy a, azok a lehetőségek, amelyeket ön említett, azoknak a nagy része talán meg kötelessége is fog válni 2012-re, és nem csak 2013-ra. Nagyon közelről figyeljük idén az ügynökség munkáját. Kritikusak leszünk, hogyha azt fogjuk látni, hogy ez fontos számunkra. Költségvetési témára térnék át. Az Európai Parlament mindig is támogatta az ügynökség igényeinek a teljesítését a költségvetés tekintetében is. A kezdeti költségvetés kb. 20 millió volt, vagy még annál is kevesebb, ha jól emlékszem, és most pedig több mint 100 milliós a költségvetésük. Ez, tehát a, a pénzforrást megkapták a munkához. Tegnap Leitinen úr, a szakbizottság megvitatta a 2010-es költségvetési mentesítési témákat és a Frontexét is. Én a második évben foglalkozok ezzel a témával, lehet, hogy már korábban is ez volt a tendencia, de azt látjuk, és ezt aggályosnak tartjuk, hogy nagyon magas az átvitel összege. Ön már említette ezt a kérdést, sőt azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy 2011-nél is ez lesz a helyzet, amikor majd a 2011-es mentesítésről kell, hogy beszéljünk. A parlament egyáltalán nem örülne annak, hogy és nem adná meg szívesen a mentesítést egy olyan helyzetben, hogyha egyikről a másikra mindig magas, folyamatosan magas az átvitel. Úgyhogy szeretném megkérni önt, hogy legyen szíves vessen véget ennek a helyzetnek, rendezze ezt a kérdést egyszer is mindenkorra. Természetesen értjük a korlátaikat az operatív feladatok tekintetében, és Értjük, hogy sokszor nem lehet tervezni ezt a munkát. Ennek ellenére kérjük, hogy nézzen utána ennek a kérdésnek. Ez az első megjegyzésem. A költségvetési mentesítés aggályosabb lesz számunkra, hogyha az átvitel túlzott mértékű lesz jövőre is. Második téma, amit említeni kívánok, görög-török határon a belépés nagyon aggályos számunkra, hát az én frakcióm számára mindenképpen, annak ellenére, hogy végrehajtottuk a Revit missziót 2010-ben, ezt követően pedig a Poseidon missziót. Először csökkent a belépések száma, de aztán megint megnövekedett, és ha jól értem, most még magasabb ez a szám, mint a Rabbit projekt indítása előtt. Ezt tagályosnak tartjuk, és szeretném megkérni, hogy magyarázza meg részleteiben, hogy mit terveznek ezen a területen. Számra úgy tűnik, hogy először ugye úgy gondolták az emberek, hogy lezárták a határt, mert ott van a Frontex, de aztán rájöttek, hogy nem igazán van lezárva ez a határ, annak ellenére, hogy a Frontex jelen van mindenképpen kérem, hogy kicsit részletesebben magyarázza meg ezt a helyzetet. Papa Papanikula kollégához is fordulnék, és illetve az ő véleményt is szeretném itt hangoztatni, neki sajnos el kellett hagyni az ülésünket, mert indul a repülője. Számára is nagyon aggályos ez a kérdés. Néhány további kérdést is fel szeretnék tenni a, az új rendelet végrehajtására vonatkozóan. Először is a konszultációs fórum. Azt mondta, hogy nehézségei vannak annak meghatározásában, hogy mely szervezetekkel működjenek együtt ezen a területen. Megmondom őszintén, hogy nem értem, hogy miért okoz ez nehézséget. A konszultációs fórum más ügynökségeknél működik, és az EASO ügynökség például, ami egy fiatalabb ügynökség az önökénél, megtartotta az első konzultációs fórumát, fórum találkozóját, úgyhogy ha megnézik, hogy a többi ügynökségnél ez hogy működik, akkor látni fogják, hogy milyen jelentős emberi jogi szervezeteket hívnak meg, természetesen a maguktól értetődő nemzetközi szervezeteken túl, hogy milyen intézményeket, milyen szervezeteket hívnak meg. Az alapjogi ombudsman tekintetében, ha jól értem, még ezt nem tervezik, ez nincs benne a tervem. De miért nem változtatják meg az emögött lévő tervet? Miért nem biztosítják azt, hogy az emberi jogi ombudsman kiválasztásra kerüljön, vagy kijelölésre kerüljön, akár az ügynökségen belül, hiszen ez is lehetőség. És miért nem tesz meg mindent azért, hogy ez minél előbb megtörténjen? A szakbizottságunk számára úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy minél előbb kinevezésre, kiválasztásra kerüljön az alapjogi ombudsman. harmadik országokkal folytatott együttműködés tekintetében említette, hogy múlt héten aláírtak egy megállapodást Nigériával. Ha megengedi, további információt szeretnék kérni más országokra vonatkozóan is. Például van-e valamilyen előkészítés Tunéziával, Egyiptommal, Líbiába természetesen hasonló egyezmény aláírása tekintetében, hiszen itt már felálltak a kormányok, bár a helyzet még mindig nagyon változó ezekben az országokban. De hát az együttműködés a harmadik országokkal rendkívül fontos a témáink között. A visszafordítási műveletek. Tudna-e részletesebben beszámolni ezekről a műveletekről? Ha jól emlékszem, amikor olvastam a tervét, abban azt láttam, hogy 30 visszafordító műveletet terveznek finanszírozni idén. Betekintést biztosítani a számunkra arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják ezt megtenni, hiszen ezen a területen most önöknek kezeményezési joga van. És számunkra nagyon pozitív lenne, hogyha 2012-ben vezető szerepet játszana az ügynökség a visszafordítás tekintetében az Európai Unióban illegálisan tartózkodó személyek esetében. Végül Európai Határőrizeti Csoport történik-e bármi, tervez-e bármit az ügynökség ezen a területen, vagy pedig csak arról van szó, hogy összehozzák azokat az embereket, akik már eddig is ebben a poolban dolgoztak esetleg új felhívásokat közzé fognak-e tenni azért, hogy a meglévő pult megerősítsék? És megerősítsék -e ezt a munkát. Elnézés, hogyha nagyon sok kérdést intéztem önhöz, néhányat föl sem teszek. Remélem, hogy válaszokat fogok kapni öntől a kérdéseimre. Köszönöm. Elnök, Szeretem most válaszolni? Azt hiszem, igen, mert nagyon-nagyon sok kérdést kaptam. Elnök, Még hárman kértek szót. Hát már így is hét kérdést kaptam, elnök. Általában meghallgatjuk az összes kérdést, és utána adjuk meg a lehetőséget a válaszadásra. Ha egyetért eh, vele, akkor most is így járnánk el. Romero López asszony. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, ügy, igazgató úr, mert eh, nagyon kiterjedt eh, információ adott nekünk. Hogyha megkaphatnánk ezt írásban, ezt a dossziét, akkor ezt nagyon megköszönnénk. Megvan? Szóval köszönöm szépen, köszönöm azt a rengeteg információt, ugyanakkor meg szeretnénk kapni ezt a dossziét az adatokkal, nyomtatásban is máskor hozott nekünk jelentéseket írásban is, és mivel hogy most nem kaptuk meg, meg szeretnénk kapni ilyen formában is. Egy kérdés szeretnék fel tenni, úgyhogy azt hiszem, hogy nem bővül a hét kérdés, amit kapott Buzutil úrtól. A nigériai tervre vonatkozik a kérdésem. Szeretném tudni, hogy a ügynökség rendelkezik azzal a képességgel, hogy megválasztja, hogy melyik országgal dolgoz ki ilyen tervet, vagy egyességre jut. Miért döntött Nigéria mellett? és milyen problémákat okozna, hogyha ezt meg akarnák tenni Szomáliával is. Ez az egyik olyan ország, ahol a legtöbb menedék kérő érkezik, Afganisztán is, meg más országok is, Tunézia, Libia. Nos, miből áll ez a terv? Kérem, magyarázza el, hogy milyen képesség van, milyen forrásai vannak az ügynökségnek ahhoz, hogy elindítsa ezt az együttműködést önállóan más országokkal, és egy ilyen jellegű együttműködés miben is áll. Nagyon érdekes ötletnek tartom, és ezért szeretnék több információt kapni. A második kérdést a számokat illetően teszem föl, a illegális bevándorlók számával kapcsolatosan, és milyen sikeres volt az határon feltartóztatás kérdése. Ha jól emlékszem a számokra, a sikeres esetek száma rendkívül nagy. Körülbelül 20 ezer azoknak a száma, akik, hogy úgy mondjam, átcsúsztak a határon, akiket nem tudtak elkapni. Nem... Ö- Szeretném, hogy jobban elemezzük ezeket a számokat, azok, akiknek sikerült átjutniuk a rendszeren, a határokon, hogy ez a szám honnan származik, a légiszállításról, légiközlekedés, tengeri vagy földi közlekedés. Szeretem tudni tehát eh, ismerni ezeket a számokat, volt egy másik szám adat, amit megadott, 234 ezer, akik kértek menedékjogot. Nos, honnan szerezte ezt a számot? Ugyanis tegnap megkérdeztük a Máltai igaz ügynökséget, ott ők azt mondták, hogy eh, nekik nincs jogosultságuk ahhoz, hogy kérjenek, eh, hogy ilyen adatot kérdezzenek, azaz, hogy megkérdezik a tagállamokat, hogy hány menedék kérelem érkezett be eh, hozzájuk, ezért megkérdezem, hogy önök saját statisztikákat vezetnek, vagy a tagállamok adataiból építkeznek, vagy hogyan szerzik be ezeket az adatokat? A szá- az adatot illetően szeretném megkérdezni, hogy hol vannak ezek a ö, menedékkérők. Ez a 234 ezer menedékkérőnek valahol tartózkodniuk kell. Ők a, a gyűjtőtáborokban vannak, vagy hol, mert e a számból nem derül ki, hogy hánynak sikerült megkapni a státuszt, vagy melyek azok, akiknek elutasították a kérelmét. Milyen arányban vannak azok, akik még mindig ott várnak a határnál, hogy döntés szülessen felőlük. Hol vannak ezek a központok, hol vannak a legtöbb kérelmek, melyik országban, melyik határoknál? Az utolsó kérdés ezzel függ össze. Mit tesznek önök, amikor van egy járőr, vagy tengeren, vagy földön, vagy a légis közlekedésnél, hogyan tudnak önök megkülönböztetni egy, egy menedékjogot kérő embert egy illegális bevándorlattal? Köszönöm szépen. is Romero López. Romero López, köszönöm, köszönöm, és most azt mondja a szó. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. Tudok csatlakozni az elhangzott kérdésekhez, például a Bozutil úr kérdése, az ombudsman kinevezése, teljesen egyetértek, hiszen úgy gondolom, hogy ezt meg lehetne lépni már most is. Mi a nehézség ezen a területen? Pedig szerintem elég egyértelmű ez a kérdés. Az alapjogi ombudsmanra elkülönített összeg nincs meg, de hát a szakbizottság explicit módon intézkedett arról, hogy a azt a bizonyos összeget arra kell majd felhasználni, hogy az új rendelet végrehajtva legyen. Tehát a Ebbe beletartozik az alapjogi ombudsman kinevezése is. Kérem, magyarázza meg, hogy milyen finanszírozási probléma van itt. Az új rendelete kapcsolatban a Frontexnek akkor van lehetősége új műveletet indítani, hogyha súlyos helyzet merül föl emberi jogok megszegése tekintetében. Görögországban tagadhatatlan, hogy megsértik az emberi jogokat, a bevándorlókat fenntarthatatlan körülmények között tartják. Mi is tudjuk, ön is tudja. Miért nem indult ott be a művelet, és hogyan tervezi ott a munkát, hogyan akar döntést hozni, mi az elképzelésük ezzel kapcsolatban. További kérdésem az átvitelre vonatkozik, ugye nem igazán örülünk ennek, az átvitel előfordulhat, de mindent meg kell tenni azért, hogy ez ne ismétlődjön. De úgy tűnik, hogy újra ez fog történni. Azt mondta, hogy 36 millió, vagy 31 millió az átvitel, és hasonló összeg volt az a plusz pénz, amit plusz költségvetési támogatásként kapott, év, kaptak évközben körülbelül ugyanarról az összegről van szó azt akarta igazából mondani, hogy túl későn kapták meg a pluszpénzt, vagy ez egy olyan pluszpénz, amit nem is kértek? Mi a kapcsolat itt a két hasonló összeg között? Hogyan használják fel ezt a plusz összeget? Hát úgy tűnik, mintha a pénz felvételi kapacitása lenne probléma. Bemutatta azokat az országokat, ahol mondjuk potenciális kritikus területek vannak, harmadik országbeli állampolgárok belépése tekintetében Kína, India, Nigéria, stb. Az Egyesült Államok is ott meg volt jelölve. Ezt meg tudná esetleg magyarázni? Költségvetési tartalék, amit említett, 9 millió. Mire tartja ezt fönn? Mi a szándékuk ezzel a tartalékkal? Van még néhány kérdésem, elnézést, nem túl sok. Igen. EDPS, Európai Adatvédelmi Felügyelő egy ajánlással élt a Frontex számára a visszafordításokkal kapcsolatos adatok témájában, és ha jól tudom, ezt nem hajtották végre. Legalábbis néhány héttel ezelőtt ez volt a helyzet. Bemutatnája a mai helyzetet ebben kapcsolatban, végrehajtották-e, ha nem, akkor mikor fogják megtenni, és miért nem hajtották végre? Még egy utolsó kérdés, ezt a bizottsághoz intézem, mert a bizottságnak is új felelőssége van az új rendelet alapján. Igen. Például monitorozás témájában azt mondták nekem, hogy a bizottság egy monitorozási rendszert fog felállítani, és a közös visszafordító műveletekről be fog számolni, beszámolt fog készíteni. Kérem, hogy tájékoztasson minket arról, hogy az első jelentés mikor fogják elkészíteni. Egyelőre ennyi, és köszönöm szépen előre is a választ. Elnök, köszönöm, Körsete úr, a szó. Prima Mielőtt elindult volna Gaddafi vége, Frontex nagyon sokat dolgozott azon, hogy Líbiával tető alá hozzon egy egyezményt a bevándorlás ellenőrzésére. Természetesen a problémát Olaszország vetette fel, ezt a kérdést Olaszország már letárgyalta, úgyhogy gondolták, hogy Európa is megteszi. Vannak öm, politikai helyzetek, aztán megbukott a diktátor, és mindazok, akik támogatták ezeket az egyességeket, ők szintén eltűntek. Egy nagyon szép regény van a Tomázodi Lampedusa könyve, amelynek címe a Párduc, amelyikben van egy mondat, amelyik azt mondja, hogy változtassunk meg mindent annak érdekében, hogy ne változzék semmi. Nos, ebben az esetben is, hogyha ugyanazt a megállapodást kötjük meg most a forradalom utáni Líbiával, ugyanaz, mint ami korábban volt a diktátor idejében, ez rendkívül érdekes lenne, mert én azt hiszem, hogy pontosan e felé tendálunk. Nagyon súlyos lenne, hogyha mindez úgy történne, hogy közben tudjuk, hogy eh, rendkívül súlyosan megsértették az emberi jogokat eh, a Keddáfi időszakban. Olyan emberek eh, mondták, hogy nagyon rosszul bántak velük, illetve nőket erőszakoltak meg gyűjtő táborokban, és más embereket kiküldték a sivatagban, a biztos halálba, mint az egyetlen megoldás ahhoz, hogy kijöjjenek a líbiai börtönökből. A kérdés, amely számomra a legfontosabb, a következő. A földközi tenger egy óriási nagy temető. Én korábban polgármester voltam az én városomban, amelyik a tengere néz, és egy hajott törés alkalmával láttam 11 holttestet, amelyeket a partra sodort a víz. 11, 15, 17, 20 évesek voltak ezek a fiatalok, akik meghaltak ezeken a szörnyű hajó utazásokon. Nos, az egyes, egyezményeknél azt látjuk, hogy tekintettel az európai politikára, főleg az olasz törvény figyelembevetelével, aki illegális bevándorlóknak tekinti ezeket a személyeket akkor is, hogyha még nem állapították meg a személyazonosságukat, nagyon sok hajó megtagadja a ö, bevándorlók megsegítését a tengeren. Ezért nagyon sok ember meghal a tengerben. Frontexnek van-e a saját programján belül egy humanitárius küldetés, mert úgy vinnem, hogy ez rendkívül nagyon nagy tekintét anna Európának, és esetleg egyensúlyba tudná hozni az e, tagállamok e, saját e, hangjait, amelyek nagyon sokszor igen ellenségesek a bevándorlókkal szemben. Nos, mielőtt elküldjük, visszatoloncoljuk a bevándorlókat, például meg kell győződni arról, hogy vannak-e közöttük fiatalkorúak, mert ebben az esetben őket megillet a menedékkérelem joga. Nos, szeretném tudni, hogy milyen politikai irányvonalat szeretné követni a Frontex. Elnök, köszönöm. Több hozzászóló nincs. Már is megadom önnek a válaszadás lehetőségét. Lajtinen úr, kérem próbáljon meg választani erre a rengeteg kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy nem csak meg próbálom, hanem talán tényleg meg tudom válaszolni ezeket a kérdéseket. Először is nagyon szépen köszönöm ezt a sok kérdést. Ez is azt mutatja, hogy a prezentációmban nem mutattam be az összes részletet. Először is átvitellel kezdeném az átvitel témájával. A Frontex tevékenységének a természete olyan, hogy mindig lesz átvitel, méghozzá jelentős összegben. pozitív fejlemény történt, de meg is magyaráznám, hogy miért. A műveletek alapja a kockázatelemzés. Néhány művelet az év vége felé indul. Ez azt jelenti, hogy a számlák a csak a műveleti fázis után érkeznek be, és a feldolgozásuk ekkor kezdődik. És sok alkalommal a számla-feldolgozás az áttevődik a következő évre. Szerintem igazából relevánsabb lenne a két év elteltével a teljes végrehajtást megnézni. Tehát az alapköltségvetés, amit az első évben kaptunk, ahol természetesen az volt a prioritás, hogy minél jobban használjuk fel a pénzt, és ne értsenek félre. A cél az, hogy a költségvetési évben használjuk fel a keretet, amennyire csak lehet. De hogyha megnézzük az első évet, és plusz megnézzük a átvitelt a következő évre, és az egész összeget nézzük meg, és megnézzük, hogy ezt a teljes összeget felhasználtuk, és szerintem ez lenne a relevánsabb megközelítés. És mutattam önöknek az adatokat a 2010-es költségvetésből, amikor relatív magas volt az átvitel, 2011 végén azt látjuk, hogy mégis a költségvetés 93%-ban felhasználtuk és mondtam is, hogy ez egy jó eredmény. Úgyhogy föl tudtuk használni megfelelő módon és a meghatározott célokra az fizetők pénzét. Nem teljes mértékben abban az évben, amikor föl kellett volna, hogy használjuk, de két éven belül. Most pedig ugye 36 milliós az átvitel. Amikor a műveletek indulnak, akkor Ugye nem indíthatjuk be a műveletet, mielőtt a Frontex költségvetésében ténylegesen a pénz bent lenne. A plusz 30 millió nem volt benne a költségvetésünkben október eleje előtt. Ez azt jelenti, hogy nem tudtuk ezt a pénzt elkülöníteni, és ha nem tudjuk elkülöníteni a pénzt, az olyan, mintha nem is létezne, nem is létezett ugye a költségvetésünkben, hiszen a tagállamok sem tesznek kötelezettséget. Úgyhogy nekünk mindig meg kell válnunk a költségvetési döntést, mindig meg kell válnunk, hogy a pénz a mi költségvetésünkbe átkerüljön, utána lehet az elkülönítést megtenni, és utána a hajlandóak a tagállamok is elkülöníteni a saját forrásaikat. A költségvetési módosítási eljárás tudjuk, hogy időigényes. Ismerjük ezeket a határidőket. És emiatt a 2012-re vonatkozóan és ezt követően is remélhetőleg ezt a, hogy megkaptuk a tartalékot, és remélhetőleg a jövőben is megkapjuk a tartalékot, ugye ezt a pénzt már sajátunknak tekinthetjük, ezért tudjuk, hogy felhasználhatjuk, ha szükség van rá. Úgyhogy a kérdés nem az, hogy jó-e a finanszírozási munkánk, hanem igazából itt a költségvetési eljárások okozzák ezt a hatalmas átvitelt, és őnek ezt nagyon ismerik, nagyon jól ismerik ezt az eljárást. A második téma, Buzuti úr említette a görög-török szárazföldi határt. 90%-os arányokról beszéltem, a feltárás és a szűrési arány. De hát mi más tehet még egy határőr? Ugye a cél természetesen az, hogy megelőzzük az illegális hat- belépést, ahogy a Schengeni Határkodex is kimondja, de hogy hogyan történjen, hát ez az igazi kérdés ha a szabálytalan bevándorló át akar lépni a határon, akkor átlép a határon. Megtaláljuk, elkísérjük, elkezdjük a földolgozást, vagy menekült kérelem, ugye akkor menekült jogi hatóság foglalkoznak vele, ha nem, akkor pedig beindítjuk az eljárást, amelynek a vége a visszafordítás. A probléma a két eljárással van, nem a határ ellenőrzési kapacitása problémás, hanem a teljes rendszer működése. A fluktuáció, ahogy látták is az ábrán, igazából idén jellegű. Az Evrosz folyó hőmérsékletétől, a környezeti hőmérséklettől függ mindez, és többé-kevésbé ugyanúgy működik az év során ha valahogy lehet javítani a helyzetet, akkor én avval kezdeném, hogy növelni kell a feltárási és befogadási kapacitást. Nem csak a humanitáriusokból, nagyon jól tudjuk, hogy milyen a helyzet, hanem a eseteket jobban tudjuk földolgozni a jogot kérők számára is, és a visszafordítási eljárás számára is. Mondtam, hogy nagyon sok szabálytalan bevándorló, akit vissza lehetne fordítani, egyszerűen csak elengedik őket, mert nem elégséges a befogadó képessége a helyi táboroknak, központoknak. Tehát nem határ ellenőrzési kapacitása probléma. Több mint 90%-ot feltárunk, több mint 90%-ot szűrünk konszultációs fórum. Lehet, hogy túl pessimista módon mutattam ezt be. Az eljárás nagyon-nagyon jól halad előre, és a, az a probléma, amit említettem, ez igazából inkább pozitív probléma. Tudjuk, hogy nagy az érdeklődés. A terveink szerint kell, hogy eljárjunk, mert az igazgatósága rendeletnek megfelelően az a testület, amely megfelelő döntéseket meg kell, hogy hozza. Öt ülésünk van évente, egy nagyon pontos tervet állítottunk föl, és már azt is tudjuk, hogy melyik ülésen miről fogunk dönteni. Február 8-án, 9-én lesz a következő ülésünk, amikor beszélni fogunk erről a pontos időzítésről és az összetételről is. Szorosan együttműködünk az alapjogi ügynökséggel. ugye alapjogi konszultációs fórumról van szó, támogatnak minket ebben a munkában. Alapjogi ombudsman, nem vehetünk föl egy szemét, hogyha nem létezik ez a pozíció a struktúránkban, ez viszont költségvetési kérdés. A költségvetés módosítása előtt ahol szerepelnie kell az alapjogi ombudsmannak is. Mielőtt ez megjelenne, nem indíthatjuk el a pályázatot, és nem lehet betölteni. Tehát beindíthatjuk a pályázatot, de nem vehetjük fel a személyt. Úgyhogy a személy felvételének az előfeltétele a rendelet alapján a költségvetés módosítása. Ez a szűk keresztmetszet ebben a helyzetben. Az előkészületeket végezzük, a profilokat felállítottuk, jeleztük a helyzet megkérdetését, ez nem probléma. Visszafordítási műveletek, 35-45 műveletről van szó évente. Miért nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi? Mert a visszafordítási műveletek ilyen jellegűek. A kritikus rész itt, hogy a visszafogadási kell megszereznünk azokból az országokból, ahova visszafordítjuk ezeket a személyeket. Viszont a Frontex nem tudja a diplomáciai ö, csatornákat felhasználni azért, hogy a, ezek az államok ö, visszafogadják ténylegesen ezeket a személyeket. A tagállamoknak van meg erre a lehetősége. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek viszonylag jó a kapcsolata bizonyos harmadik országokkal. És ez a hozzáadott értéke a közös visszafordítási műveleteknek. nem logisztikai problémáról van itt szó igazából, hanem a, az a lényeg, hogy a visszafordító műveletet úgy kell végrehajtanunk, hogy a célország fogadja a visszafordított személyeket. Harmadik országok, Tunézia és Libia mindkét országgal, Tunéziával és Libiával is széles európai keretek között volt megállapodásunk, nem fordulhatunk mi önállóan ezekhez az országokhoz. Nem is kapunk választ tőlük. Európai missziók kell, hogy ezt végezzék. Kettő misszió volt Tunézióban, vagy lesz Tunézióban, és legalább egy lesz Líbiában is, úgyhogy ezeket használjuk majd föl a célok elérésére. Törökország, semmi újdonság. A labda most a török oldalon van, török térfélen van. A, szerző, a tárgyaló félel egy bizonyos dokumentum verziót már sikerült eljutatunk legalábbis ennek a személynek, most belső egyeztetést folytatnak. Egyébként több év óta, több verzióval ez volt a helyzet, hogy náluk állt le a dolog. Igazából a megállapodástól függ mindez, az EU-Törökország visszafogadási megállapodástól. Európai határőrizeti csapat kétféle megközelítést alkalmazunk. Az egyiknek a fő célja, hogy minél jobban használjuk a meglévő pult, a tagállamok még mindig a poolon kívüli szakértőket alkalmaznak nagy mértékben, és mi pedig azt szeretnénk, hogyha a pool szakértőjét használják, ezek a legjobban felkészült, kiképzett emberek. Az ügynökségnek az egyik célja tehát ez, a, a pool jobb kihasználása. A másik lépés, meg kell határozni a számot. A Frontex közös támogató csapatban most körülbelül 100 szakértőnk van. És nemrég pontosítottuk, felülvizsgáltuk ezeknek a szakértőknek a profilját az új Frontex rendeletnek megfelelően. Úgyhogy ez a célja ennek a kezdeményezésnek. Romero asszony, rákérdezett Nigériára, és hogy hogyan választjuk ki azt az országot, amelyen megkezdjük a tárgyalásokat. Az eljárás az, hogy először kell, hogy legyen egy ok, ennek az alapja a elemzés. Nigéria esetében ez egyértelmű, a negyedik ország az szabálytalan bevándorlók tekintetében, és az egyik legfontosabb ország az emberkereskedelem szempontjából is, úgyhogy az indok megvan. Második kritérium, meg kell, hogy feleljen az Európai Unió külügyi politikájának mindez. A belső folyamatunk során keresztellenőrzést végzünk, hogy ennek a feltételnek is megfeleljünk. Harmadik szempont, hogy kell, hogy legyen szándék a harmadik ország részéről, hogy együttműködjönek velünk. Ez talán a leg legnehezebb dolog, legalábbis a múltban ez volt a legnehezebb. Mert mi igen, mi együtt akarunk működni, de sokszor a harmadik ország azt mondja, hogy köszönöm, nem, és Kongora például ez igaz. Szomália esetében a helyzet még nem teszi lehetővé, hogy fölvegyük velük a kapcsolatot e tekintetben. A munka eljárás hasonló, 15 harmadik országról van szó, Nigéria volt a 15-ös itt tapasztalatcseréről van szó, meg kell, hogy ismerjük egymást, információcseréről van szó, személyes adatok itt nem játszanak szerepet, képzésről is van szó, képzési együttműködésről, aztán a közös műveletekkel kapcsolatos némi együttműködésről, aztán a monitorozási tevékenység is itt szerepet játszik, néhány harmadik országgal szinkronizált har- közös műveleteket hajtunk végre. Nigéria esetében különösen koncentrálunk a visszatérítő műveletek támogatására. A közös visszafordító műveleteknek körülbelül a fele esetében a célország Nigéria. Úgyhogy szeretnénk azt elérni, hogy minél simában működjön ez. Menekültügyi kérdések. A forrás a Frontex kockázat elemző hálózata. Az információt nyolc index alapján kapjuk meg. Az egyik a menekültjogot kérők száma, a tagállami szervezetektől kapjuk meg az adatokat. A menekültjogi témákban tudom, hogy az Eurostatnak és az elzónak lehet, hogy megbízhatóbb adatai lesznek a közeljövőben inkább csak referenciadatokként használjuk mi ezeket az adatokat, és trendeket próbálunk összehasonlítani, mert a menekült jogi eljárásban, ha megindul az eljárás, a Frontex már nem játszik szerepet. Nekünk az a célunk, hogy mi, vagy pedig a fogadó ország illetékes képviselője kell, hogy meghatározza, hogy bevándor, illegális bevándorlóról van ez szó, vagy menekültjogot kérőről. Ha elhatározzák, ha az a döntés születik, hogy menekültjogot kér a személy, akkor már a mi képünkből kikerül ez a személy. Alapjogi ombudsman, erre vonatkozott az utolsó kérdés, azt hiszem erre már választottam, előkészítjük a munkát, elmondtam, hogy milyen módon tudjuk ténylegesen felvenni a szemét. Az új rendelet alapján a, az a kritérium, hogy elhalasszuk, felfüggesszük, vagy nem is tudom, mi volt a harmadik kifejezés. Igen, a közös műveleteknél. Mi már kezd, megterveztük, elkezdtük a tervezését azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a szakpolitikát ki tudjuk alakítani. Egyesült Államok, igen, 18%-a a 18%-át a visszafogadás meg tagadásának az Egyesült Királyság esetében Egyesült Államokbeli személyekre vonatkozik. Ezek legnagyobb részt tanulók, egyetemisták, akik nem felelnek meg a megfelelő kritériumoknak, nincs megfelelő dokumentumunk, és hogyha a dokumentáció nem jó, visszafordítják, megtagadják a belépést. Ez a trend, ez mindig is így volt. Az Egyesült Államok mindig magas helyen van a visszafordítás, illetve a megtagadás, befogadás megtagadása szempontjából. Líbia, Kracserta említette Libiát, mi is most a helyzet. Most építő programról tárgyalunk Libiában, és ha majd úgy látjuk, hogy eléggé megfelelően kialakult a helyzet, hogy újra tudjuk az együttműködést meg intenzifikálni tudjuk, akkor majd megtesszük a szükséges lépéseket. Tudják önök is, hogy a bizottság, illetve az LKS e dolgozik a kapacitásépítésen, és minket is bevonnak ebbe a munkába. Minden tengerészeti műveletnek az egyik célja, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a legtöbb embert megmentsük. Ez egy kétségbe vonhatatlan prioritás. A Frontex nem tudja ezeket a műveleteket vezetni. Tipikus helyzet, amikor bizonyos mértékben csökken a hatékonyság, hogy a nemzeti koordinációs központ, amelyeknek vezetniük kell a tengeri műveleteket. Ez nem mindig ugyanaz a központ, mint amely vezető szerepet játszik a mentési műveleteknél. Tehát előfordulhat, hogy az információ a Nemzetközi Koordinációs Központból megérkezik, aztán jelentés készül, a központ továbbítja az adatokat a Nemzeti Koordinációs Központba, a Tengeri Mentő Központba, és ő zövék ki a vezető szerep. Tehát átveszik a vezető szerepet, és bizonyos esetekben persze az egyes hatóságok között, tagállami hatóságok között megvan a kommunikáció, de a Frontex közvetlenül nem részese ennek a eljárásnak. Remélem, hogy a legtöbb válaszra, legtöbb kérdésre választ tudtam adni. LTPS. E Igen. Igen, nem adtam meg a részletinformációkat az adatvédelmi hatóság témájában, de keményen dolgozunk a témán. Nem csak mi magunk, hanem szorosan együttműködünk az adatvédelmi hatósággal és más ügynökségekkel is a szabályoknak megfelelően. De amint több információm lesz, továbbítani fogom a részletes választ önnek. Van egy kérdés, amire nem adtam választ. Buzutil úr tette fel ezt a kérdést, hogy ez a kétféle kritérium, ugye a, a kötelező és a lehetséges a rendelet alapján el kell, hogy ismerjük a prioritá, prioritások felállítását. Nem tudunk mindent megoldani. Ez azt jelenti, hogy azzal kell, hogy kezdjük, ami kötelező, és a prioritásban persze ott vannak a lehetséges feladatok is. Viszont elmondhatom, hogy az új elemek a Frontex rendeletben mindegyik elemre igaz az, hogy elkezdtük a munkát. A Frontex rendelet minden részével kapcsolatban megkezdtük a munkát. Lehet, hogy 13-ra, 14-re, 15-re látjuk majd a célt, vagy az eredményeket, de hát ez a több éves tervezésnél így működik. Például vannak olyan felszerelések, amiket nem tudunk idén megszerezni, megvásárolni, fenntartható módon kell, hogy kezeljük ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Elnök Romero López asszony, rövid kérdése van? Köszönöm elnök asszony, köszönöm a második lehetőséget, amit nyújt nekem, kihasználom ez, ezt a néhány percet. Nem válaszolt ugyanis az egyik kérdésemre, amelyik, hogy milyen százalékban vannak azok az illegális bevándorlók, akik bejutottak, átcsúsztak a határokon. Hol jutottak be, hogy jutottak be, légi közlekedéssel, tengeri közlekedéssel, vagy földi közlekedéssel. Úgy vélem, hogy ez egy kérdés, ami nagyon fontos, és nem kapta meg a választ rá. Még egy kérdés. Ön azt mondta, hogy Nigéria a negyedik ország, amelyik a legtöbb illegális bevándorlót nyújt. Melyik az első három ország, ahol a legtöbb bevándorló érkezik? Köszönöm. Válaszolna erre, kérem? Köszönöm szépen, kösz... elnézést kérek azért, mert nem voltam ennyire pontos a válaszokkal. 2011-ben itt vannak képek, itt látjuk, hogy hány illegális vándorló van, 141 ezer bejutottak, illetve azok, akik menedékjogot kértek. Igazándiból az át, illegális bevándorlóknak, akiknek sikerült illegálisan bejutnunk, azt nem tudjuk ezt a számot. Nagyjából fele-fele, tehát itt ezekre csak satszalunk. Korábban a földi határok voltak előnyben, vagy nagyobb számban, de most az arab országok tavasza óta fele-fele arányban vannak az illegális bevándorlóknak. Itt vannak az országok, ahonnan a legtöbben származnak, ezek az arab tavasz adatai, ahogy korábban elhangzott, a görög-török határnál a 62 ezer esetet észleltünk, körülbelül ugyanennyien vannak a földközi tenger középső, központi középső részénél. Nos, mi történik ezzel a személyekkel? Ez egy nagyon fontos kérdés. Miután let, meg, letartóztatjuk őket, miután tehát miután felfedezik az illegális bevándorlás, letartóztatják őket, van egy ellenőrzés, majd a nemzeti hatóság a képességei határain belül megpróbálja ezeket a kérdéseket kezelni, Mm, akik menedékjogot kérnek, és eh, megpróbálja előkészíteni a visszatoloncolási műveleteket. Hogyha úgy döntenek, hogy egy visszatoloncolandó M személy ez eh, nem garant, hogy egy személyt eh, vissza kell toloncolni, az nem azt jelenti automatikusan, hogy ez meg is fog történni, ugyanis több fázis van nagyon sokszor ugyanis ezek a személyek, amikor látják, hogy nem juthatnak be az Európai Unión belőle, önkéntesen visszamennek. Nagyon kevés ilyen esemény történik minden esetre. Köszönöm, Lightinen, köszönöm a válaszokat, megadom a szót a bizottságnak, mert a bizottság hoz szintén intéztek egy kérdést. Nagyon röviden kérem, parancsoljon bizottság. Thank you, Mrs. Uh, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. A bizottság, hogy is mondjam, szívesen vállalja az új feladatokat, amelyeket a jogalkotó a módosított Frontex rendelettel rárót. Úgyhogy ez az egyik oka, amiért megerősítettük már is a csapatunkat, azokat a szakértőket, akik a visszafordítással foglalkoznak, nem csak az általános visszafordítási irányelv alapján, hanem közvetlenül ellenőrizni fogják azt, hogy a Frontex közös visszafordító műveletek során mi is történik. 2011. december közepén lépett életbe ez a rendelet, úgyhogy még csak az elejét éljük ennek az újfajta tevékenységnek. A bizottság a jelentéseket el fogja készíteni, hiszen nagyon szorosan szeretnénk nyomon követelni az idei műveleteket, a visszafordítási műveleteket, és amint tudunk, az új rendelet értékelésével már is ide fogunk állni a parlament elé. Elnök, köszönöm szépen, köszönet a kollégáknak, köszönet Lightinen úrnak a válaszokért, minden jót kívánunk az idei évre! Lezárom az ülést. A következő ülésünk február 4-e, és minden jót kívánok. Köszönöm.